Dear colleagues. Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy ideje elkezdenünk. Először is szeretném üdvözölni a biztos jelöltet, az egészségügy és élelmiszerbiztonságért felelős jelöltet, Vitenis Antiukaitis urat, és át is váltanék az anyanyelvemre. Una uh, Nos, a biztos jelölt a megválasztása nagyon nagy munkát igényel valamennyi politikai frakciótól és szakértőt. Mert azon arra kell törekednünk, hogy itt az egészségügynek a témájában minden területen el tudjunk járni a teljes élelmiszer biztonságnak a biztosása tekintetében. Nandél Kajtius úr ö, szívsebész, több mint 20 éves tapasztalattal, és Litvánországban, Litvániában ezen kívül ö, egészségügyi miniszter volt 2012 és 2014 között, ezen kívül azt is tudni kell, hogy fontos feladatot töltött be a litván elnökség alatt 2013-ban képviselőként is dolgozott a litván parlamentben húsz éven keresztül, és hat cikluson keresztül volt a litván parlamentnek a tagja. E, ezen felül megemlítendő, hogy az Európai Konventben is, az új jövő Európájának a felvázolása tekintetében is tagja volt a litván delegációnak, és a külügyek témájában is szintén eljárt. Nos, a mi szakbizottságunk, az ANVI szakbizottsága vezetője, a téma vezetője a meghallgatásnak, és az Agri társult szakbizottságként vesz részt ebben a meghallgatásban. Emlékeztetnék arra, hogy úgy, ahogy az szokványos már a biztos jelölteknek a meghallgatása során, az Európai Parlament az általános kompetenciájuk alapján értékelik a felkészültségeket, ezen kívül az elkötelezettségeket vizsgáljuk az európai ügyek iránt, és a függetlenségüket. Továbbá szempont az is, hogy mennyire képesek jól ismerni és kommunikálni a saját szakterületüket, amelyel majd foglalkozni fog. Megfogalmaztuk írásban már a kérdéseinket, ezeket a kérdéseket megválaszolta a biztos jelölt, és 26-án szeptemberben ezek a válaszok angolul megszülettek, illetve a tegnapi nap délutánán megkapta mindenki a saját nyelvén is, az anyanyelven is. Hogyan is alakul majd az eszmecsere, a meghallgatás? Először is a biztos jelölt maximum 10 percben elmondja a kitekintését a témában, utána 5 perc lesz arra, hogy a meghallgatásnak a legesleg végén még ismételten megnyilvánuljon és lezárja a részéről a témát. Ezen kívül elmondanám azt, hogy több blogban járunk el. Az első blogban hét hosszabb kérdést tehetnek fel a képviselő kollégák 5 percben, és gyakorlatilag egy kérdés felelet formáját fogja mindez ölteni. Először is az első körben a politikai frakcióknak a képviselői, koordinátorok továbbá fognak kérdéseket intézni. Egy perc nyilván meg ezen kívül arra, hogy további kérdések kiegészítsék, illetve további választ kapjanak a képviselők. Utána jön a második kör, ez 25, perc, 25 rövid kérdés fog majd felülleni, három perces kérdés válasz fogja, fogja felülleni a 162-es házszabálynak a mintája, vagy a eljárása alapján. Egy perc a kérdésre, két két perc a válasza. A harmadik körben az Agri Szakbizottságnak a képviselői fogják a kérdéseket feltenni, hatan, és utána pedig következik hét rövid kérdés az ANVI szakbizottság tagjai részéről azért, hogy betartsuk az időkereteket, és azért, hogy a meghatározott időkereten belül tudjunk eljárni, jelezzük azt ugye, hogy 3 perces, le, 3 órás lehet elnézést, 3 órás lehet maximum a meghallgatás, és mi, maximum 5 másodperces lehet a tagok esetében az eltérés az időkerettől, illetve 10 másodperces lehet a biztos jelölt esetében az eltérés. Mindez majd jel, jelöltetik, látszani fog a képernyőn is, majd feltűnik egy csillag, akkor, amikor már csak 5 másodperc marad a felszólalásban. Mindenre persze majd utal és felszólít az elnök is a kalapácsának a használatával. 23 munka nyelven lehet megnyilvánulni, és ezáltal ö, a képviselők is, illetve az internetes streamen keresztül a nézők is nézhetik távolból ö, a parlamenti meghallgatást, csak úgy, mint a videón keresztül a, a további képviselők, akik nincsenek itt ebben a teremben, Biztos jelölt úr, öné a szó. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt állhatok önök előtt a Jean-Claude Juncker úr csapatának egyik tagjaként, aki az első demokratikusan megválasztott képviselője Európának. Az én jelölésem biztosként az egészségügy és az élelmiszerbiztonság területére vonatkozik. Engedjenek meg néhány szót magamról, ki vagyok, milyen tapasztalatokkal rendelkezem, és miért érzem úgy, hogy önök bizalommal viseltethetnek irántam. Az Életem első hat évét egy gulág táborban töltöttem az északi sarkörön túl Szibériában. A szüleimet litván tisztségviselőként deportálták oda, és ők végig küzdöttek a szovjet elnyomás ellen, az emberi jogok megsértése ellen. Engem az életem során kétszer tartóztatott le és hallgatott ki a KGB, és én személyesen is közreműködtem Litvánia függetlenségének kivívásában, illetve a függetlenségi nyilatkozat és alkotmányunk megalkotásában. Én mindig is küzdöttem a totalitárius rezsimek ellen, a szélsőségességgel szemben. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió az európai értékek mellett kell, hogy sikra szálljon, és az integrációra, a békére, a demokráciára, a társadalmi igazságosságra és prosperitásra kell, hogy koncentráljon. Én nem vagyok idegen Brüsszelben, ugyanis Giscard d'Estaing által vezetett konvent munkájában részt vettem magam is, és Juliano Amato-tól és Jean-Luc Dehentől tanultam meg, hogy hogyan lehet kompromisszumot építeni Európában. És most engedjenek meg néhány szót eh, litvánul. Én orvostudományt tanultam, és sebész vagyok. 23 évig az emberek életének megmentésén dolgoztam, és arra törekedtem mindig, hogy biztonságosabb és jobb életet biztosítsak mindenki számára. És éppen ezért engem idén májusban az egészségügyi világ tanács alelnökeként választottak meg. A másik szenvedélyem a történelem, és ezt magam is átéltem nagy részt. ugyanis igen hosszú út vezet a guláktól a biztos jelölti státuszig. Én természetesen politikus is vagyok, és büszke vagyok arra, hogy a választó körzetemben, Vilniusban hatszor választottak be a litván parlamentbe a litván parlament elnökhelyetteseként is tevékenykedtem, valamint a parlamentünk európai ügyekkel foglalkozó és társadalmi ügyekkel, szociális ügyekkel foglalkozó bizottságát is vezettem. És akkor most engedjenek meg néhány szót arról, hogy mire kívánok összpontosítani, milyen prioritásokra az elkövetkezendő öt évben. Én meg vagyok győződve arról, hogy az egészségügy és az élelmiszerbiztonság komolyan hozzájárulhat eh, az európai gazdasági fellendüléshez. Először is eh, a eh, szociális társ, piacgazdaságban hiszek, és ehhez egy újabb lendületet kell adnunk az egészségesebb Európa érdekében. Ehhez a humán tőkébe és a termelékenységbe kell befektetnünk. Az emberek egészségi állapota az egyik legfontosabb tényező a társadalom szempontjából. És együtt sokkal többet tudunk elérni, hatékonyabbak lehetünk, és hozzásegíthetjük az embereket ahhoz, hogy egészségesebben éljenek. És a, mindezzel hozzájárhatunk, járulhatunk ahhoz is, hogy az egészségügyi ellátórendszerek hatékonyabban és fenntartható módon működhessenek. Ennek érdekében én az egészségügyi rendszerek felmérésével kapcsolatosan kívánok majd kiépíteni kapacitásokat, és az elektronikus egészségügy elősegítésével is kívánok foglalkozni. A közegészségügy területén a prioritásaim a promóció, a megelőzés és a védelem. Én szeretném a prevenciót tovább erősíteni, ugyanis minél inkább az egészségügyi rendszerek a prevencióra összpontosítanak, annál könnyebb dolgunk lesz 15-20 év múlva. És én elkötelezetten szállok síkra a dohányzás és az alkoholfogyasztás visszaszorítása érdekében is. Az egészséges életmód propagálása rendkívül fontos. Ha el akarom nyerni az önök bizalmát, akkor mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy megvédjem az állampolgárokat minden az élelmiszerekkel kapcsolatos válsághelyzettel szemben az ilyen vészhelyzetekre vonatkozó EU-s kapacitások és reagálási képességek kiépítése rendkívül fontos. Az ebola járvány is egy nagyon fontos emlékeztető, hogy az ilyen járványok milyen következményekkel járhatnak, és mindenféleképpen fel kell lépnünk, és meg kell segítenünk azokat, akik ezen a területen rászorulnak. A munkámat a az egyenlőség és a szolidaritás értéke fogja vezérelni. Én hiszek abban, hogy az egészség mindenkinek alapvető joga. A határkon átnyúló egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos irányelv megvalósítása alapvetően fontos és kötelező szinte. A dohány termékekre vonatkozó irányelv átültetésén is dolgoznunk kell, és ezt szoros figyelemmel fogom kísérni. És már térve az élelmiszer biztonságra. Az EU-nak nagyon jól fejlett élelmiszer biztonsági politikája van, és változatlanul oda kell figyelnünk erre a területre. Azon a területen a prioritásom annak biztosítása, hogy az európai állampolgárok változatlanul a legbiztonságosabb élelmiszerellátást élvezhessék a világon, Biztonságos élelmiszerre van szükség annak érdekében, hogy az állampolgárok egészségét megőrizzük. És az ezzel kapcsolatos standardok nagyon fontos értéket jelentenek, abból a szempontból, hogy az európai termékek versenyképesek lehessenek a világpiacon. Nyilvánvalóan azonban szükség van az ezzel kapcsolatos szabályok egyszerűsítésére is, az élelmiszer ágazat az egyik legnagyobb gazdasági ágazat Európában, és ez nagy részt hozzájárul a munkahelyteremtéshez, illetve a jobb életminőséghez. És ebben a, ezen a területen a KKV-k különösen fontos szerepet játszanak én minden lehetőséget meg fogok ragadni annak érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos rendszert továbbfejlesszük. Mindenkinek megvan a szerepe, minden érintettnek a termelőktől kezdve a feldolgozókon át a jogalkotókig, és ez mindenki javát kell, hogy szolgálja. A közelmúlt rámutatott arra, hogy a élelmiszer biztonsága vezet, vetett bizalom milyen gyorsan megrendülhet különböző visszaélések következtében. Tisztelt képviselők, én most németül folytatom. Tisztelt képviselők, az első hat hónap során a mandátumom alatt a genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos döntéshozatalt is tovább kívánom vinni, és a GMO val kapcsolatos vitákat is szoros figyelemmel fogom figyelni. Ezt a tanácssal meg kell vitatni, és különösen az állat egészségügy, a növény egészségügyel kapcsolatos intézkedéscsomagot kell tovább erősíteni és továbbfejleszteni. Tisztelt elnök úr, képviselők, én a munkámat nyitott és átlátható módon kívánom végezni, és én a parlamentet kulcsfontosságú partnernek fogom tekinteni. Én több mint 40 évvel ezelőtt döntöttem amellett, hogy az embereket fogom szolgálni, és ezen nem kívánok változtatni. Természetesen ezen a területen is szoros párbeszédet kívánok önökkel folytatni, és a parlament motója az, hogy az idők megváltoztak, és ennek szellemében kell cselekednünk. Köszönöm szépen! Thank you. And now we start the... Köszönjük szépen. Akkor kezdjük a kérdések első körével, hosszú kérdésekkel. Elsőként Péter Líze. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr. Köszönjük, hogy elfáradt a bizottságunkhoz, és közösen beszélünk itt az európai értékekről. Két konkrét pontot szeretnék most önnel megvitatni és pontosítani. Először is az állat klónozással kapcsolatosan tudva levő, hogy itt különböző követelményeket fogalmazott meg a parlament, és a bizottság javaslatát meglehetősen kritikusan értékeltük. Itt most gondolok konkrétan az élelmiszer célú, élelmiszer ellátás célú klónozásra. Itt bizonyos alapjogokat kell tisztáznunk és elfogadnunk, és a bizottságot már felszólítottuk, hogy a sejt és szövetkutatás területén komoly előrelépések vannak, és ehhez kell illeszteni a jogalkotást is, a jogszabályokat is. Köszönöm szépen. Misa. Biztos előtt úr. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Köszönöm szépen. A második kérdésére válaszolnék előbb, ha nem bánja. Az alapjogi kartából indulnék ki, amely kimondja világosan és egyértelműen, hogy az emberi test, az emberi szervek, az emberi szövetek nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba nem lehet pénzügyi előnyt nyerni ebből. Éppen ezért az alapjogi karta azt hiszem, hogy egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Ami az állatok élelmiszer és takarmány célú klónozását illeti, ez egy roppant bonyolult erkölcsi etikai kérdés az Európai Parlamentben és a közvéleményben is igen eltérőek a vélemények ez ügyben, ezért óvatosan kell eljárnunk. Az eddigi javaslatok keretein belül mozogva egy, egy kompromisszumra törekszem majd, tudom, hogy mi vár ránk, és mi a parlamentást mondja ez ügyben. Please, Peter. Peter. Dank, um, was... Köszönöm szépen ami az emberi szervek kereskedelmi forgalmának tiltását illeti, e tekintetben jogszabály módosítása van szükség, ami pedig a klonizást illeti, itt a házon belül is eltérőek a vélemények. Én úgy gondolom, hogy az egyértelműen megnyilvánul a többség a jogalkotás területén, de ez talán nem elegendő, és a kérdésem az, hogy ön biztosként azon tevékenykedik-e majd, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabály javaslatot tovább erősítsük, és hogy a parlament szempontjai jobban érvényesüljenek. Mano Nos, egyértelmű az ügyben az álláspontom. Őszinte leszek egy közvetítő, az honest broker szerepét próbálom betölteni ez ügyben. Megpróbálom a különböző eltérő véleményeket valahogy összefésülni egy kompromisszum érdekében. A javasolt csomagok mindegyikét elemzem majd, és a lehető legjobb megoldást keresem. Nem, kétség sem férhet hozzá, hogy az Európai Bizottság kollégiális szinten, tehát kollégium szinten dönt majd, együtt, és az Európa Bizottság egészének kell majd jóvá hagyni ezt. Adesso per il gruppo SD la parola al Most a szocialista frakció nevében Matthias Gróte kap szót. Köszönöm szépen. Említette a jó egészség eh, ellátáshoz való hozzáférés, mint eh, alapjogot, illetve az egyik legfontosabb prioritást eh, biztosi tevékenység kapcsán, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés minden állampolgár számára biztosítható legyen. Hogyan kívánja a jelenlegi helyzetet e tekintetben továbbfejleszteni, és hogyan kívánja biztosítani a határokon átnyúló egészségügyi ellátást? hogyan kívánja ennek megvalósítását biztosítani. Én egy olyan régiót képviselek, ami határmenti régió, és meglehetősen nehézkesnek találom az ilyen rendszerek gyakorlatban történő megvalósítását. Milyen segítséget kíván, milyen konkrét lépéseket kíván ez ügyben tenni? palėtėme klausimą, kuris tikrai gali. Köszönöm ezt a kérdést. Nos, olyan téma ez, amely amelyre a válasz azt is megmondja, hogy hogyan tudjuk közelebb hozni Európát az emberekhez. Ez 100 milliókat érint, nem várhatunk tovább az irányelvet magát, 2013. október 25-én fogadtuk el. Egy év telt el azóta, közel egy év, már át kellett volna ültetni ezt a nemzeti jogba. Ha ez nem történt meg egyes tagállamokban, akkor jogsértési eljárást kezdhetünk, nem húzhatjuk tovább az időt. Beszélhetnék erről hosszan, ez közálló téma ez, beszélhetnék arról, hogy a nemzeti konzultációs központokat kell létrehozni, kontaktpontokat, referenciaközpontokat, listákat, mind-mind-mind össze kell állítani, konkrét kritériumokat kell lefektetni, információt kell előkészíteni, a visszatérítési eljárásokkal kapcsolatos eljárásokat kell megoldani. Szertágozó kérdés ez, de először is mindenek előtt neki kell ugrani ennek a kérdésnek. Spanyolországtól, Írországig, Görögországtól Litvániáig égető probléma ez, főként a határ közelében élő emberek a saját hazájában 80 km-re kell mennie, miközben a határtól 20 km-re is e, egészségügyi ellátásban részesülhetne. E, megoldást kell erre találnunk. Ami a járványokat illeti, amelyek nem ismernek határokat, ez is egy roppant összetett bonyolult kérdés. Matthias, nessuna domanda supplementare. Matthias, egy kiegészítő kérdés nincsen, köszönöm. Most pedig az ECR frakció nevében következik Görling asszony. De először Pieka. Nem, Görling, Görling asszony mégis. Sorry. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Apró kis félreértés egy pillanatra, de megoldódott. Az egészségre vonatkozó állítások témáját érinti kérdésem, hiszen az erre vonatkozó szabályozás igencsak problémásnak bizonyult eddig. Több olyan élelmiszer kategória volt, amelyre ez negatív hatással volt sok esetben bizonyítékok is alátámasztják ezeket az állításokat, amelyek a csomagoláson szerepelnek. Ugyanakkor az EFSA és a bizottság elfogadott eljárása e, megnehezítette a dolgokat, ebben az egész folyamatban javítani kell az eljárásrendet, a jelenlegi európai biztos többször elmondta a mi szakbizottságunkban ezt, négy szem közt pedig többször. Kérde, kérem tehát, hogy az érintettekkel dolg együttműködve vizsgáljuk felül ezt a folyamatot, az egészségre vonatkozó állítások szabályozását 2015-re e, ígérték ezt, kérem erősítse meg, hogy tartják magukat ehhez a menetrendhez, illetve pontosan milyen kritériumok mentén vizsgálják felül a vonatkozó szabályozást. Gyakorlja. Uh... Köszönöm Görling asszony kérdését. Biztos jelöltként igazából nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmondjam, hogy a rendeletben pontosan hány problémás kérdés létezik. Orvosként azonban tudok annyit, hogy a megelőzés, profilaxis, a, a, a az egészséges életmód népszerűsítése mind, mind hozzáadott értéket képvisel az Európai Unió kontextusában. A nemzeti kormányok hatásköre igen szertágazó, főként az egészségügy területén, ami kezdünk Európában alapvetően meg van kötve. Azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudunk segíteni mi, európai uniós szinten, annak érdekében, hogy az általunk hozott döntések valóban kiegészítsék a nemzeti szinten hozott döntéseket, hogy a tagállam és az európai szint valóban kéz a kézben működjön. Persze kötelességem a tagállamok álláspontját meghallgatni, a visszajelzéseket meghallgatni. Én egy nyitott ember vagyok, kompromisszum készségben nincs bennem hiány, de hát nem minden szakterületnek vagyok igazi tudósa, E a tagállamokra kell támaszkodnom, és az ő véleményüket meg figyelembe veszem, hogy ezt a szabályozást hogyan, miként kell átdolgozni. Megígérhetem, hogy az érintetteket bevonjuk a konzultációs folyamatba, hogy az demokratikusabb és nyitottabb legyen. Igazi partnerként együttműködve tudjuk azt garantálni, hogy a magas szintű egészségügyi normák, a, a, a megelőzés hozzájárul ahhoz, hogy az európai polgárok egészségállapota javul. Madame Girling, additional question? Girling asszony, pótkérdése lenne? Ha igen, hát maradok ugyanennél a témánál, elnök úr, mert igazából nem kaptam választ a kérdésemre. Ugyanis azt kérdeztem, hogy 2015-ben kellene kezdődjenek a dolgozási vagy felvizsgálati folyamatnak, persze a tagállamokkal együtt akarnak működni, de ugyanakkor ez az Európai Parlament kérdése. Mi képviseljük az európai polgárokat, és nekünk van bajunk ezzel a rendelettel. Kérdezem még egyszer, tartani kívánja a 2015-ös menetrendet határidőt? Válaszom nyitó, nyílt és őszinte. Persze, tartsuk magunkat a menetrendhez, tartsuk magunkat a vállalásokhoz a parlamenttel együttműködünk, de most nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmondjam, hogy mely területek a bonyolultabbak és a problémásak ebben a rendeletben. Persze, persze, Persze, tartom magam a menetrendhez, és majd a felülvizsgálat során az Európai Bizottság egésze a kollégium szintjén hozza meg a megfelelő döntést a javaslattervezetről. Eh, il ALDE. Az ALDE frakció nevében Frederik Ries következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm, biztos előtt úr! a GMO-kkal kapcsolatos a kérdésem. Ismerjük a 2010-es legutolsó EU-s rendelkezésre témában, ezt aktualizálni kellene, de hát a trendek változatlanok 23 százaléka az érintetteknek egyetértelek abban, hogy mit jelentenek a GMO-k a jövő generáció egészsége szempontjából. Megkapta a megbizatási levelet Juncker elnök úr nagyon világosan felszólítja arra, hogy a következő hat hónapban ebben a témában eljárjon ön, és hát nagyon ambiciózusan, nagyon nagyra törően fogalmazott júliusban, Strasbourgban Juncker elnök e témában. Tehát nagyon világos az üzenete. Nyilvánvaló tehát a politikai tartalma a célkitűzésnek, ön hogyan gondolta ezt véghez vinni, hogyan fogja ezt konkrétan megvalósítani annak a megbizatásnak a keretében, amelyet kapott, és hogy fog erre a kérdésre válaszolni. Én nagyon ébene fogom nyomon követni ezt a téma alakulását. Kérem szépen tartalmas választ adjon nekünk. Gyakorljunk. Köszönöm szépen a kérdést. Vártam tulajdonképpen ezt a kérdést, ugyanis ez az én jövőbeni mandátumom szerves része. Az új bizottság november 1-től kezdheti meg a munkáját. És rögtön az elejétől kezdve én olyan intézkedéseket szeretnék foganatosítani, illetve megvizsgálni a teljes szabályzó csomagot, amelyek eh, az ezzel kapcsolatos konfliktussal vannak összefüggésben. A bizottságnak döntenie kell, és függetlenül a tagállamok eh, véleményétől. A tagállamok szuverenitását és a szubszidiaritást természetesen tiszteletben kell tartani. A bizottság döntései döntéseit a felhatalmazásának keretében kell meghoznia a tudományos bizonyítékok, tények alapján. Amik pedig a részleteket illeti, a munkát alaposan elő kell készíteni, és én eh, a felülvizsgálat eh, kezdetétől fogva szeretném a parlamentet eh, ebbe a munkába bevonni, és közösen egy akció tervet készíteni önökkel. Köszönöm. Szeretnénk még egy további kérdést feltenni ugyanebben a témában. Ugye jelezte, hogy több tagállam ellenzi ezt, de hát ennél már jó van tovább jutottunk ennél. 19 ellenkező tagállam van a pártánok témájában, és bármi legyen is az az álláspont, amelyet megfogalmazunk ebben a témában, azt látjuk, hogy a dolgok blokkoltak 15 éve Na most a filozófia szintjén is miről van szó. Nem arról, hogy hogyha itt most leragadunk, akkor nem tudunk előre jutni, és a GMO esetében gyakorlatilag oda fog vezetni a dolog, hogy regionális szinten, vagy még kisebb szinten fogják kezelni, és nem nemzeti szinten, vagy egyéb szinten ezt a kérdést. szingai supratau klausimą esmę dėl galimo vertimo a kérdés lényegét értem. Kétségtelen a GMO termesztés egy nagyon vitatott kérdés. Európában a biodiverzitás alapvetően jellemző, és ebbe, ha beavatkoznánk, és megváltoztatnánk a kialakult egyensúlyt, mindenféleképpen veszélyes, tehát itt körültekintően és óvatosan kell eljárnunk. Ez egy nagyon komoly kérdés, ami a gyakorlati lépéseket illeti, amikor a tagállamok véleménye egyértelmű, valóban a döntések a tagállamok joga vannak határokon átnyúló kérdések és egyéb ügyek, hiszen minden minden összefügg, de a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartanunk. <clears throat> Adesso per il gruppo della GUE... La... Szépen most a GUE nevében Katerina Gancsenelje szó. E, Köszönöm. Biztos előtt úr. Az írásos válaszaiban helyesen azt mondja, azt állítja, hogy az egyik legszigorúbb egészségügyi és élelmiszerbiztonsági normákkal rendelkezik Európa, és hogy prioritás az ön számára, hogy ezt a magas szintű szabályozást megőrizzük. Másrészt éppen arra készülünk, hogy a TTIP megállapodást Amerikával megkössük, ezt a szabadkereskedelmi transatlanti megállapodást, amely nyel kapcsolatban sok a megválaszolatlan kérdés. Nekem ez nagyon kockázatosnak tűnik, amely nyilvánvalóan kihatással lesz az európai polgárok egészségére és életére. Európai biztosként hogyan kívánja megelőzni azt, hogy veszélybe kerüljön az európai polgárok magas szintű egészségügyi ellátása és védelme. Köszönöm. Aš kaip gydytojas jūs turbūt puikiai suprantat. Köszönöm a kérdését. Orvosként mit is mondhatnék mást, mint hogy az, mint hogy az Európai Unió egészségügyi normáit és élelmiszer biztonsági normáit nem vihet, nem ronthatjuk le, nem vihetjük, helyezhetjük alacsonyabbra ezt a lécet. Juncker úr is elmondta ezt világosan, hogy soha, de soha nem kockáztatná az egészségügyi ellátás, vagy, a szaba, vagy az élelmiszerbiztonság magas színvonalú, színvonalát a szabad kereskedelem érdekében. Ez ügyben nem tehetünk kompromisszumokat, ez ügyben nem engedhetünk. Például a, a a klór, a, a szárnyas klóra történő a terén, hogy csak egy példát hozzak, vagy a, a, a hústermékek, a klónozott állatok hústermékének forgalomba kerülése, ez ügyben tehát egyértelmű az álláspontom. Köszönöm, köszönöm a válaszát. Viszont kérdésként akkor annyit mondanék, hogy akkor ezt én ígéretnek veszem hogy tartani fogja magát ehhez a vállaláshoz. Hát sok sikert ehhez, mert ez nem lesz könnyű. Lenne egy másik kérdésem, ez sem egyszerű ügy. Jelenleg az Európai Unióban különböző minőségű élelmiszerek kerülnek forgalomba. főleg közép- és kelet-európára gondolok. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy e, ezek az élelmiszeripari cégek Európa különböző részein más és más színvonalú élelmiszereket hoznak ugyanolyan márkanév alatt forgalomba? Ez ügyben mit kíván tenni, biztos jelölt úr? Nos, köszönöm ezt az érdekes kérdést. Az élelmiszerek minőség ellenőrzésével és biztosításával kapcsolatban, annyit mondhatok, hogy az Európai Unió egy nagy közös belső piac, ugyanazokat a normákat e, kell mindenkinek betartani a Len- Portugáliától Lengyelországig, e, Belgiumtól Litvániáig. Ehhez azonban nagyon szigorú ellenőrzési rendszerre van szükség a közép-kelet-európai országok példáját hozta, ahol olyan élelmiszerek kerülnek ön szerint forgalomba, amelyek nem mindig ugyanolyan normáknak felelnek meg, mint Európa más részein. Nos, erre nagyon oda kell figyelnünk. Előfordulhat, hogy a normák, ugye ez mindig egy bizonyos tól-ig skálát jelentenek, tehát lehet bizonyos fajta eltérés, de nagyon oda fogunk figyelni erre a kérdésre. Köszönjük! A zöldek nevében Stász úr következik. Eh, welkom, komisáris. Ik wil verder gaan op de vorige vraag in eh, zake. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, az előző kérdéshez kapcsolatosan, ami az USA-val megkötendő, megkötendő szabadkereskedelmi megállapodást illeti. Itt említette, hogy nem hajlandó kompromisszumokra az élelmiszerbiztonság területén. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy a bizottság hirtelen visszavonja a hormon irányelvet, vagy bármit a GMO-val kapcsolatosan, de itt most biztos jelölt úr, a jövőről beszélünk, a jövő szabályozásáról. És itt egyáltalán nem megnyugtató a helyzet. Barroso úr bizottsága olyan javaslatokat készített, amelyek például a klórfürdő és a tejsav kérdésére vonatkoztak, a klónozásra vonatkozóan is születtek javaslatok. Az intrében ezek rendszeresen megjelentek. A kérdésem a következő. Ön milyen eszközöket kíván felhasználni annak érdekében, hogy az ilyen igényeknek ne ö, hajuljanak be, ne engedjenek az ilyen igényeknek, követeléseknek? Először is szeretném felhívni a figyelmét arra, és ez mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a tárgyalásokat átlátható módon kell folytatni annak érdekében, hogy semmi ne söprődjön úgymond a szőnyeg alá. Minden egyes fejezete a tárgyalásnak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament bevonásával kell, hogy történjen, és hogyha megszületik a megállapodás, ezt végül is a Nemzeti Parlamentnek és az Európai Parlamentnek kell ratifikálnia. Tehát hogyan lehetséges akkor, hogy ne vonjunk be minden illetékes bizottságot, és ideértve a mezőgazdasági bizottságot és egyéb bizottságokat, nyilván nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő véleményüket, és őket a munka legelejétől kezdve be kell vonni, hiszen ez kell, hogy képez az én munkám alapját, és orvosként is esküdtettem, a hipokrateszi esküt letettem, és éppen emiatt sem tekinthetek el az egészségügyi és biztonsági standardok érvényesülésétől. Teljesen egyértelmű ezügyben az álláspontom. Dank u, meneer kandidaat-commissaris. Ik wil ook nog eventjes... Köszönöm szépen biztos jelölt úr. Lize úr kérdéséhez kapcsolódva, vele, illetve más kollégákkal közösen jelen voltunk, eh, akkor, amikor az új élelmiszer jogszabály volt terítéken, és ennek kapcsán a klónozott eh, állatok, illetve azok szaporulatából eh, származó hústermékekkel is foglalkoztunk. A bizottság javaslata múlt év végén megszületett, de minket parlamenti képviselőként nagyon megdöbbentett, hogy nem történt semmi. A két alapvető dosszié jogi alapja gyakorlatilag minket kizárt az együtt döntésből. És e, a Lize úr kérdésére válaszul azt mondta, hogy kompromisszumot kompromisszumra fog törekedni, és közvetítőként kíván fellépni a felek között. Na most nem tudom, hogy ezen a ponton nem kéne ezeket a javaslatokat visszavonni, és új javaslatokkal előállni a klonozott állatok tekintetében, hogy tiszta lappal indulhassunk. Nos, itt egyértelműen és őszintén azt tudom mondani, hogy egyelőre nem tudok ö, ígéretet tenni, mielőtt ö, nem elemeznénk ezt a kérdést részletesebben. Részletesen meg kell tudnunk, meg kell ismerkednünk a, a javaslattal annak érdekében, hogy ezt át tudjuk dolgozni. A klónozás egy rendkívül összetett kérdés, etikai, biológiai vonatkozásai vannak, nagyon összetett kérdés ami a termék címkézést illeti, ha a második vagy harmadik generációs szaporulatról beszélünk, tehát az összes álláspontot meg kell vitatnunk, mert egyébként orvosi mi voltomban sem tudom elhamarkodni ezt az ügyet. E Nagyon szépen köszönöm. Az UFD frakció nevében Mazuroni úr. Eh, Gerbemas eh, paskirtasis. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Biztos jelölt úr. Először is szeretném üdvözölni itt az Európai Parlamentben, és sok sikert kívánok a következő munkájához volt, egészségügyi miniszterként nagyon fontos reformokat indított el a litván egészségügyben, <clears throat> főként az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán munkálkodott. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az Európai Unió tagállamaiban az agyelszívás, a szakemberek külföldes csábítása nagyon égető probléma, főként az egészségügyben, kitanítatjuk a szakembereket, kiképezzük a szakembereket, és aztán a szegényebb országokból a gazdagabb tagállamokba vándorolnak. A szegényebb országokban így romlik az egészségügyi ellátás színvonala, ugyanez a helyzet Litvániában is, nyilván ön ezt nálam jobban tudja. A szabad mozgás jogát én tudom, ismerem és tiszteletben tartom. De az egészségügyi brain drain, agyelszívás problémájával hogyan kívánunk szembe nézni? Köszönöm ezt a valóban pertinens kérdést, hiszen az agyelszívás a szakemberek külföldös csábításának problémája valóban egy égető probléma, de hát a bír óriási bérezésbeli különbségek, bérkülönbségek, illetve a karrier lehetőségek közötti óriási különbségek azok, amelyek külföldre csábítják az orvosokat, nővéreket. Nos, úgy érzem, hogy valóban ezen szakemberek kiképzése pénzbe kerül. Költségvetés pénzekről beszélünk, és utána az adott ország egészségügye látja ennek kárát. A szociális dömping kérdés egyébként nem csak az egészségügyben okoz fejfájást a politika csinálóknak, a döntéshozóknak, nem csak az orvosok, például a nővérek, e, a, a ápolónők, e, ápolók és ápolónők külföldre vándorlása is e, tényleg szinte megoldhatatlan nehézséggel állítja az egészségügyi ellátórendszert. Mire van itt szükség? Hát el kell kezdenünk beszélni arról, hogy hogyan, hogyan tudjuk a szociális kartát átültetni a gyakorlatba. Ez nem szorosan tartozik az én portfóliómhoz, az én hatáskörömbe. Igazából ez más biztosok tárcájához tartozik a szociálpolitikáért, oktatásért felelős biztosok asztala ez a téma igazából, de komolyan kell ezt a kérdést. Köszönöm, akkor megpróbálom szépen kikerekíteni eredeti kérdésemet. Jól értem akkor, hogy ön most itt előttünk azt vállalja, hogy a kollégium, az európai biztosok kollégiumának eh, más tagjaival együtt működik, és megpróbál eh, érdemi megoldásokat találni erre a problémára? Igen, képviselő úr. Eh, hogyha a szociális különbségek problémáját komolyan vesszük, amelyek egyébként nem csak tagállamok között, hanem tagállamokon belül is léteznek. Nos, itt nem lehet magára hagyni az embereket. Európának itt aktív szerepet kell játszani, különben elveszítjük az emberek bizalmát, ahogy azt az európai választási eredmények is tükrözték. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy visszaszerezzük az emberek bizalmát. Ezen a területen igenis keményen fel kívánok lépni, hiszen az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyébként nem garantálható. Köszönöm szépen! Így tehát akkor lezárhatjuk az első kérdéskört, a hosszabb kérdéseknek a kérdéskörét, most pedig tovább folytatjuk az ENVI szakbizottság kérdéseivel, a rövid kérdésekkel, és a rövid kérdések esetében egy válaszsal Kostinger asszonynak megadom a szót elsőként. Köszönöm szépen. A ö, vetőmag szaporító anyagokra vonatkozó rendelet tervezetre vonatkozik a tanácssal folytatott tárgyalások során nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy a lehető legjobb megközelítést alkalmazzuk. A parlamentnek egyértelmű az álláspontja, és itt 650 képviselő elutasította a bizottság javaslatát. Itt a sokféleséget meg kell őrizni, és ezt mindenféleképpen hangsúlyoztuk. A parlament nyilván tudja ön is komoly problémákat lát a végrehajtás területén is, ugyanis az új előírások komoly bürokratikus terheket rónának a kis gazdálkodókra, úgyhogy ön szerint mi lenne a legjobb megközelítés ezen a területen, és hogyan várhatnánk öntől, illetve várhatunk-e öntől erre vonatkozóan konkrét javaslatokat? Taip, iš tiesų, <clears throat> paliestas klausimas. Igen, ez a kérdés a biológiai sokféleséggel, sokszínűséggel függ össze. Itt számos problémát vet fel ez a terület, amikor is esetleg régebbi vagy helyi faj, fajták eltűnnek. Tehát nyilvánvalóan nagyon nehéz a kisgazdálkodók esetében, hogy versenybe szálljanak a nagyvállalatokkal, éppen ezért a parlament álláspontja mindenféleképpen figyelemre méltó, ami elsősorban a kis termelők érdekeit veszi figyelembe. Ugyanakkor a valósággal is eh, szembe kell néznünk. Figyelembe kell vennünk a parlament eh, véleményét, valahogy ezt egyensúlyba kell hozni a tanács eh, álláspontjával. A két jogalkotó között folyik a tárgyalás, és most szerintem mindent alaposan meg kell vizsgálnunk, figyelembe kell vennünk, és azt kell megvizsgálnunk, hogy a legfontosabb a helyi fajták megőrzése. Most pedig Sarbú alelnöknek adom meg a szót. Domnule, domnule de semnat, consider că avem nevoie de... Biztos előtt úr, kedves elnökünk, sürgős intézkedésekre van szükség a kiskorúak kóros elhízásának megfékezése terén. Milyen konkrét intézkedéseket tudná elképzelni? Elsősorban a, alacsonyabb jövedelmi viszonyok között élőket érinti a kóros elhízás, hogyan tud kívánni megreformálni az európai egészségügyi rendszert annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldjuk. Köszönöm szépen ezt a kérdést. egy érdekes lenne azt látni, hogy egy három-négy éves gyerek mondjuk a boltban, a szupermarketben, hogy érzi magát, amikor óriási választék közepette színek, hangok, formák bombázzák, aztán lőnek a számítógép elé, a chipset rákcsálnak, hát ez a valóság. Nutukimo pandemija. Nos, ha nem teszünk valamit, nem lépünk fel most, akkor nagyon nehéz helyzetbe leszünk 30 év múlva, ami az egész világot, nem csak Európát érinti a szív- érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség nagymértékű elterjedéséhez vezethet a koros elhízás. Tehet sokat a társadalom, tehet sokat a kormányzat, a média, az reklámipar, az élelmiszeripar, az iskolák, az oktatási intézmények. Mind-mind kell, hogy tegyenek valamit ennek érdekében azt kell szem előtt tartani, hogy a gyerekek hogy látják a világot, azt a világot, amely körülöttük folyamatosan változik. Nagyon sok intézkedést tudok elképzelni ezen a területen, de a, a, a szociális, társadalmi faktorok meghatározóak. Nyilván az alacsonyabban képzettek, az alacsonyabb jövedelműeket sokkal könnyebb befolyásolni,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 Mano praktika. Az én tapasztalatom amit a generikus gyógyszerekkel kapcsolatosan szereztem, itt komoly egyenlőtlenség tapasztalható Európában. felvettem a kapcsolatot nagy gyógyszergyártókkal, és az a benyomásom, hogy mindenféleképpen egy vitát kell indítanunk, és a tagállamokat arra kell felszólítanunk, hogy átláthatóbb, egyszerűbb árstruktúrát alakítsanak ki. Az egyes tagállami költségvetésekre igen komoly nyomás nehezedik, ezzel mindenki tisztában van, és nyilvánvaló, hogy a érdekek képviseletét, vagy, vagy befolyásolását átlátható módon kell megtenni. Itt a mi főigazgatóságunk is képviselteti magát. Bienkowska asszonyjal közösen fogjuk a döntéseket meghozni, és a döntések csak akkor születhetnek meg, ha két biztos aláírja. Ami az új és olcsó gyógyszer ellátást illeti Európában egy igen kényes kérdés manapság. Minden azzal függ össze, hogy mennyire robusztusak az egészségügyi ellátó rendszerek, hiszen ez alapvetően meghatározza az állampolgárok egészségi állapotát. Grazie, adesso la parola alla collega Köszönöm szépen, Berder asszony a szó. E az egészségügyi ellátásbeli különbségek csökkentése az európai közegészségügyi stratégia egyik fontos prioritása, hogy az tükrözi a szociális beruházási csomag és a harmadik egészségügyi cselekvési programban, amely 2020-ig tart, és amely egyébként az önfelelősségi tőkeréhez is tartozik majd. A nemzeti szintű tagállami egészségügyi stratégiákban a szexuális és reproduktív jogok is megjelennek, amelyek nagyon fontosak az a, a népesség egészségügyi állapotának javítása érdekében. Ugyanakkor óriási különbségeket mutatnak a felmérések. Jelentős különbségek például a, a, a a nőgyógyászati ellátáshoz való hozzáférés, illetve gyerekegyi halálozás tekintetében is. Az Európai Közegészségügyi Stratégiának biztosítania kell ön szerint is azt, hogy megfelelő eszközök is megvannak a célkeléréséhez, vállalja azt, hogy egy európai emberjogi megközelítést támogat, majd az szexuális és reproduktív jogok terén, annak érdekében, hogy a tájékoztatás, a megelőzés, a felvilágosítás mind-mind abban segítsen, hogy ezeket az óriási különbségeket megpróbáljuk csökkenteni, avagy áthidalni? Manau, kad šios sudėties Europos komisijai yra labai akcentuotas pirmojo Europos komisijos pirmininko pavaduotojo, pirmojo vice. A e, jelenlegi helyzetben nagy hangsúlyt kap a bizottságon belül az első elnök helyettes munkája. Ő felelőse az alapvető emberi jogok kartájának a megvalósítása terén. Ami pedig az élelmiszerbiztonságot illeti, nyilvánvalóan ezt vele mindenféleképpen egyeztetni fogom, hiszen ezek a kérdések mindannyiunkat érintenek. Az emberi jogok védelme, tiszteletben tartása, ideértve a beteg jogokat is elsődleges fontosságú számunkra. Korábbi pályafutásom során a betegeket is bevontam az egészségügyi ellátási szolgáltatások kialakításába, ennek megvitatásába, hiszen így lehet a magukat, az ellátottakat is aktívan arra ösztönözni, hogy nekik is van teendőjük saját egészségi állapotuk megőrzése terén. Itt vannak bizonyos szociális meghatározottságok, és egy tanulmányt szeretnék említeni Michael Marmont tollából, ezt a WHO megbízásából készítette. Ez a tanulmány rávilágít, hogy milyen társadalmi szociális különbségek vannak az új tagállamok esetében. Az elkövetkezendő öt évben mindenféleképpen lépéseket tennünk az ilyen különbségek megszüntetésére. Köszönöm szépen, most pedig Boylan képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Orvosként gondolom ön is tisztában van azzal, hogy a szakpolitikákat egyértelmű tudományos bizonyítékok kell, hogy megalapozzák, és eh, hogy ez kell, hogy meghatározza a biztonságos élelmiszerlánc kialakítását Európában, ideértve a klónozás, a növényvédőszerek, kemikáliák alkalmazásának kérdését is. Nem tudom, hogy itt különböző eh, érdekütközések eh, nem akadályozzák meg a munkát ezen a területen ugyanis a tudományos körök nem feltétlenül függetlenek az ipartól, az a gyártóktól. Tehát konkrétan ön hogyan képzeli el az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség függetlenségének biztosítását az ipartól? A mindennapi munkám során én egy nagyon súlyos problémával találkoztam a gyermekek védőoltása kapcsán. Az oltóanyagok előállítása, illetve az ezzel kapcsolatos esetleges bizalomhiány kapcsán. Sokan úgy vélik, hogy a gyógyszergyártók finanszírozzák az ilyen tanulmányokat, és az eredmények emiatt torzulnak. Nagyon fontos itt az átláthatóság biztosítása. Magán és közérdekek játszanak szerepet, és ugyanez kell, hogy vonatkozzon a vagyonnyilatkozatokra is, tehát egyértelműen meg kell indokolni, hogy bizonyos dolgokat miért vetnek el, másokat miért nem vetnek el. Tehát a bizalom helyreállítása mindenféleképpen időigényes. Úgyhogy itt egy sor intézkedést és eszközt lehet alkalmazni. Legfontosabb talán hogy amikor tudományos cikkeket értékelünk, akkor ezeket egyértelmű elvek alapján kell megtennünk, amelyek mindenki számára, a közvélemény számára épp úgy ismertek, mint a parlamenti képviselők számára, mert e, ellenkező esetben, ha ezt a bizalmat nem tudjuk helyreállítani, akkor az egész élelmiszerbiztonság válságos helyzetbe kerülhet. a tanulmányokat lehet függetlenül értékelni. Nyilvánvalóan tisztában vagyok azzal, hogy ez egy komoly probléma, és én minden lehetőséget megragadok annak érdekében, hogy az átláthatóságot ezen a területen is javítsuk. Nagyon szépen köszönöm. képviselő asszony a szó. Köszönöm. A gyógyszeriparral kapcsolatban elmondanám, hogy a koordinátorokat mindannyiunkat nagyon aggasztja a jelenlegi helyzet. Hogyan lehet ellenőrizni az egész ellenőrzés alatt tartani az egész helyzetet, hogyha ezeket a garanciákat kivesszük a rendszerből. Az endokrin rendszert megzavaró anyagok, úgynevezett endokrin diszruptorok, egy friss és aggasztó jelenség, amelyet komolyan kell vennünk. A hetedik környezetvédelmi keretprogram egyértelmű felhatalmazást, mandátumot ad önnek ez ügyben, remélem élni kíván ezzel a mandátummal. Horizontális, tudományos, kockázat alapú kritériumok kidolgozása szükséges. Ez folyik az endokrin diszruptorok terén, vagy inkább se sokan ettől tartunk, politikai megközelítést kívánnak alkalmazni annak érdekében, hogy az e, európai cégekre ez minél kisebb negatív hatással bírjon. Hát hol is kezdjem? Kezdjük talán a félelemmel. A, jól ismerem a KGB-t, a szovjet rendszert, voltam már börtönben. Tudom, mi a félelem, ismerem én is. Félni nem jó dolog. Orvos tudománynak szenteltem az életemet, orvosnak tanultam. És az első dolog, amit megtanul az ember, orvosként, és a hipokrátiszi esküjének is részét képező, hogy legalább kárt ne tegyünk a betegben. Ez az egyik legfontosabb. Itt e tekintetben is azt kell, hogy mondjam, nem szabad elhamarkodott következtetésekre jutni. Az Európai Unió nak jó néhány átmeneti kritériuma van erre a kérdésre vonatkozóan. Most azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a tudományos bizonyítékok alapján kidolgozni a végleges kritérium csomagot. Orvosi szempontból nagyon körültekintően kell eljárnunk, mert a leendő generációkra lehet ez kihatással. Még egyszer mondom, objektív, tudományos kritériumok alapján lehet csak döntést hozni ez ügyben. Vannak átmeneti intézkedések, remélem, hogy ezek minél hamarabb majd e, végleges e, kritériumok formájában is testet öltenek. Köszönöm szépen, most pedig Pedicini kollégája szó. Mr. Andukatis, qui. Eh, noi abbiamo apprezzato la sua posizione contro... Nagyra tartjuk azt az álláspontot, amelyet ön képvisel a korrupció ellenes fellépésben az egészségügyben. Tudjuk azt, hogy a különböző kórházakban és egyéb egészségügyi szervezetekben a kinevezések Európában nagyon gyakran politikai kinevezések, és nem érdemi kinevezések a szakmai elő lépés és elő eh, tudás alapján. Na most tudjuk, hogy az orvosi ellátás rendkívül költséges akkor, amikor a különböző orvosi és gyógyítási eszközöknek a beszerzéről van szó. Milyen szándékkal lép fel azért, hogy a különböző beszerzési kritériumok, illetve kinevezési, kinevezési kritériumok összehangoltak legyenek a tagállamokban? tehát az értékelési kritériumokra, ismerveikre gondolok, és ne legyen interferelás a politika és a korrupció között, illetve a kinevezések között patirtis, į kurią tenka atsiremti, šitoj srity. Köszönöm szépen, tapasztalatomból beszélek. Nemzeti tagállami rendszerek felől kell közelítenünk ez a kérdéshez. Végrehajtottuk a pénzügyi és egyéb érdekeltségek bevallásának a kötelezettségét az egészségügyi rendszerek minden szintjén. Egy igazi korrupcióellenes csomagra van szükség, annak érdekében, hogy az egészségügyben tapasztalt korrupciót is visszaszorítsuk. Rengeteg szempontot kell itt figyelembe venni, amely Egyébként például a közbeszerzéssel is összefügg, vagy az orvosi berendezések beszerzésének az eljárás rendjével, menetével, eh, a gyógyszeriparral, az etikai kódexek, a vagyonbevallások, pénzügyi érdekértségek bevallása, az összeférhetetlenség kérdésköre, eh, mind-mind ide tartozik. Ezek olyan olyan követelmények, vagy például a, a kórházi beszerzések átláthatósága, erre vonatkozó eszközeink vannak egyébként, de ez alapvetően a tagállami hatáskör. Nekünk arra kell biztatnunk, ösztönöznünk a tagállamokat, hogy valóban szerezzenek érvényt ezeknek a szabályoknak, és hogy a bevált gyakorlatokat osszák meg egymással. Én szívesen segítek ebben, közvetítő szerepet szívesen játszok. Ami a közbeszerzéseket illeti európai szinten. Ez jó lépés lenne. Több tagállam már megállapodott arról, hogy együtt, közösen intézik ezeket a beszerzéseket, hiszen együtt nagyobb vásárlóerővel jobb árakat tudnak mondjuk a, a védőoltások terén elérni. Köszönöm. Grazie. Adesso la parola alla collega Dornano. Szépen Dornano asszonyi a szó. Tisztelt biztos előtt a transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásnak a tervében az szerepel, hogy megszűnnek azok az akadályok, amelyek eddig érvényesültek, és ennek nem csak kereskedelmi vetülete van, hanem élelmiszer biztonság és kiemelt módon. Már azt is tudjuk, hogy a nagy amerikai vállalkozás csoportok megpróbálják uralni az európai mezőgazdasági tevékenységet, többek között a GMO-k tekintetében. Márpedig az amerikai szabványok nincsenek összhangban az európai szabványokkal, akár az élelmiszeri normákra gondolok, akár pedig a nyomon követhetőségre. Olyan normákat alakított ki az Európai Unió, amelyeket úgy tűnik, pedig, hogy most nem fogunk érvényesíteni azért, hogy a szabad kereskedelem teret kaphasson. Biztos jelölt úr, mit szándékozok tenni? Védenie, védeni fogja-e a termékeinket, az élelmiszerénket az amerikai iparral szemben? A korábbi kérdésekre adott válaszaimban már egyértelművé tettem az álláspontomat politikusként, illetve olyan személyként, aki az egészségügy és az élelmiszerbiztonság területén dolgozik. A válaszom tehát nem, egyáltalán nem járulnék ahhoz hozzá, hogy a biztonsági normáink bármilyen módon csökkenjenek vagy csorbát szenvedjenek az akár kis, akár nagy agrár ágazat, vállalkozók meg kell, hogy feleljenek ezeknek a standardoknak, és mi vagyunk az egyik legnagyobb élelmiszer exportőr a világpiacon, hiszen az élelmiszereink olyan magas biztonsági követelményeknek megfelelnek, hogy ezt, e, ezek mindenütt keresettek. Tehát az alapvető álláspontom az, hogy ez ügyben nem engedhetünk, és egyáltalán a lehetőséget sem látom arra, hogy erről vitát nyissunk. Köszönöm szépen. Mikulási kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr, Andrikaitis doktor, a ős sejt kutatás egyelőre nem hozta meg az évekkel ezelőtt várt eredményeket a terápia területén. Az önvéleménye erről mi? Több mint két millió európai polgár követelte az ősejt kutatás betiltását egyik képviselőnk kezdeményezésére, amit egyébként a bizottság maximálisan figyelmen kívül hagyott. Az ön személyes és szakmai véleménye e tekintetben mi, ha megismerhetnénk, és ön biztosként adna-e megbízást egy független jelentés tanulmány készítésére az ezzel a kérdéssel kapcsolatos hamis állításokra vonatkozóan, illetve esetleg gondol-e arra, hogy meg kéne erősíteni az ilyen jellegű kutatásokat kifejezetten terapeutikus célokkal? Köszönöm ezt a nagyon professzionális kérdést. közös a szakmánk, ha jól tudom. Franz Kalens tanulmányát említeném, a DNS dekódolásáról, és hogy milyen előrelépések érhetők el a terápia, a kezelés területén. Ez a tanulmány gyakorlatilag az összes etikai dilemmát felveti. Ezeket nagyon fontos, hogy körültekintően kezeljük. Az emberi őssejt terapeutikus célokból történő felhasználása meglehetősen eltérően értelmezett a különböző országokban, az emberek rengeteget olvasnak erről, harmadik országban is szembesülnek ezzel a kérdéssel. És ugyanakkor viszont tudományosan megalapozott kezelés még egyelőre nem létezik. Tehát ha a terapeutikus felhasználásra gondolunk, akkor először is az értékelési technológiákra kell gondolnunk. Litvánia például ezen a területen még viszonylag kezdeti szakaszban áll. Nagyon fontos, hogy az értékelési technológiákat, ezek körét szélesítsük, és egyre több elemzést végezzünk. Ami pedig a tudományos kutatást illeti, én a kollégáimmal változatlanul kapcsolatban állok, akik ezen a területen tevékenykednek, és szerintem egy kerekasztal megbeszélés nagyon fontos és érdekes lenne ezen a területen. Köszönöm szépen, Poc, a lennök a szó. Yes, thank you, Chair. Uh, Dr. Andri... Köszönöm, elnök úr. Andriukaitis itt vagyok. Ön mögött, bal oldalt, hátul. Az ebola járványra is utalt bevezetőjében. Az Európai Unióban a rák hasonló járványszerű méreteket ölt. 150 ezer ember veszti az életét évente rákból. A hasnyálmirigy rák is egyre gyakoribbá válik. Ezek nagyon aggasztó jelek. Úgy tűnik, hogy az eddig erőfeszítéseink nem hoztak eredményt. A rák elleni harc mire számít nagy prioritásnak az ön munkájában, és ha igen, akkor pontosan milyen javaslatokkal kíván élni a témát? Dėkoju. Jūs palėtėt labai skaudžią Köszönöm szépen. Nagyon fontos az endokrinológiai megbetegedések, tehát a, a, a belső elválasztású mirigyek különböző megbetegedései az endokrin betegségek óriási arányban jelentkeznek a halálesetek okai között. Ez egyre nagyobb terhet ró az Európai Unió minden tagállamára. Próbáljuk ezt gazdasági kontextusba helyezni. Azt láthatjuk, hogy az akut, krónikus megbetegedéseket tudományosan ugyan meg lehet előzni, mégis óriási számban ragadják el az európaiakat. A minél korábbi felismerés, a szűrés, a megelőzés az, ami a, a rák esetében is célra vezető lehet a lakosság milyen arányban tesz bármiféle megelőző lépést az vastag és végbérák ellen. Nagyon kevesen attól tartunk. nagyon kevesen. Fontos lenne, hogyha az emberek felvilágosításán dolgoznánk a modern technológia bevonásával is. A prevencióval az emberek, a felvilágosítással, a prevencióval az emberekben tudatosítani kellene, hogy igenis lehet védekezni a rák különböző formáinak eh, megjelenése eh, ellen. Persze a rák elleni harc nem könnyű. A prevenció az első, aztán jön a kezelés, és aztán a, a, a, a betegek esetében a, a, a tünetek enyhítése. Azt hiszem, hogy a legelső az, hogy megfelelő információt eljutassuk az emberekhez, legyen az a tévé, legyen az az internet, legyen az a mobil rendszerek. Az Euronews-t gyakran nézem, és ott az európai az európai időjárásról sokat beszélünk, de például arról, hogy az UV-sugárzás mennyire erős, soha. Ez Maker. Nem ez Maker, kollégája a szó. Köszönöm szépen. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió a tagállamokkal közösen dolgozzon azon, hogy az egészségügyi ellátás tudományosan megalapozott és magas színvonalú legyen. A tudományosan megalapozott gyakorlat fontosságával gondosa, gondolom ön is teljesen egyetért, ez kell, hogy a vezér elf legyen. Az ön személyes véleménye a kettős megközelítéssel kapcsolatosan mi egyet érte azzal, hogy a lehetséges elismerés vagy nem elismerés a tagállamokon múlik. És a gyógyszeripari termékekkel kapcsolatos felelősség áthelyezése a az illetékes főigazgatóságok között ön szerint milyen hatással fog járni? Ami a második kérdést illeti, én igyekszem majd azt biztosítani, hogy az egészségügyi szempontok minden területen érvényesüljenek. Kaburaitis, Garbowska és Mimica biztosok, és a többiek is fontos, hogy mindannyian figyelembe vegyük az egészségügyi szempontokat. Ami pedig az ügynökséget illeti, a kollégium közös döntést fog hozni ez ügyben, aminek végrehajtásáért én leszek felelős. Ami pedig az alternatív gyógyszereket, illetve azok elismerését illeti, ezek nyilván tagállami hatáskörbe tartoznak, A tagállamok pedig tesznek előrelépéseket. Litvániában például egy munkacsoport és egy törvényjavaslat született az alternatív gyógyászattal kapcsolatosan. Itt felmerülnek megbízhatósági, biztonsági, finanszírozási kérdések. Tehát már történnek lépések ezen a területen, a bevált gyakorlatok kicserélését is szorgalmazzuk, igyekszünk szabályozni ezt a területet, úgyhogy a nemzeti kormányokkal is tárgyalni fogunk ez ügyben, különösen ami a bevált gyakorlatok kicserélését illeti. A Meisner. Mester képviselő következik. <laughs> Itt vagyok, biztos előtt úr. A transgender egészségügyi kérdésekre vonatkozom. Azt kérdezném, eh, a nemzetközi és nemzetközi besorolásban nagyon sok helyen még a mai napig a transgender eh, embereket eh, a, gyakran elmebetegnek sorolják be, vagy aként kezelik. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy ez a fajta diszkrimináció az egészségügyben visszaszoruljon? Dėkoju. Tai klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Köszönöm. Megint csak emberjogi vizekre elvesztünk ezzel a kérdéssel. És ezzel kapcsolatban azt hangsúlyoznám, hogy az alapjogi karta első cikke az emberi méltóság védelméről szól, amely nem sérülhet. Az mindenkinek joga van ahhoz, hogy az emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Egy tekintetben főként az egészségügyben, ahol az ember kiszolgáltatott, az egészségügyi ellátásban e, ez fontos szempont kell, hogy legyen. A hipokrateszi eskü is kötelez természetesen bennünket. És általában a szakmai eskük más szakmákban is ugyanazt arra az elvre futnak ki, vagy ugyanonnan indulnak eh, ki. Igen, tehát az emberi jogi megfontolásoknak az egészségügyben is mindenképpen érvényt kell szereznünk. Köszönöm, megadom most a szót eh, Lidé Szentre Rodrigueznek. Obrigada, presidente. En portugués. A causa... Köszönöm szépen, elnök úr, portugálul fogok szólni trojka a déli országok Európában, Galícia különösképpen azt észlelték, hogy most már nem hozzáférhető mindenki számára az egészségügyi ellátás. Ön, aki biztos jelölt, hogyan fogja módosítani, megváltoztatni ezt a jelenlegi helyzetet? Tesz-e valamit azért, hogy mindennek ne legyen negatív hatása az egészségünkre. Tiesą pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą, dėl... Őszintén, ha jól értem a kérdést, a cianidokra vonatkozóan nem igazán ért értettem a kérdés egészét, de az első része, ami az egészségügyi ellátások privatizálását illeti, a különböző megtakarításokra vagy megszorításokra tekintettel az egyes tagállamokban nagyon mechanikusan történt mindez, anélkül, hogy az összes releváns szempontot megfelelően figyelembe vették volna. A költségvetéseket nem szabad csökkenteni, vagy a kiadásokat, anélkül, hogy az egészségügyi ellátás összes ki, vonatkozását figyelembe vettük volna. Az európai szemeszter során konkrét tanácsadást kell majd nyújtanunk egyes tagállamokban a módszerek, az értékelési módszerek területén, hogy valóban összehasonlítható legyen a 28 egészségügyi ellátási rendszer. De a biztonság mindenféleképpen a központi kérdés, és figyelembe kell venni a technológiákat, az e elektronikus egészségügyet, az összes hatékonysági intézkedést, ami az elsődleges ellátással kapcsolatos, az ápolással, vagy a családi orvosi szolgáltatással, ezeket mind napirendre kell tűzni. A parola al vicepresidente Jábor. Szépen Jábor Benedeki a szó. Mr. President, Mr. Köszönöm, elnök úr, Andrew Kaitis úr, én is itt ülök ön mögött. Én szeretek inkább szemtől szembe kommunikálni, de hát itt jutott nekem most hely. A gimanipulált élmiszerek problématikájára térnék vissza. Az új jogszabályjavaslat értelmében a határon átnyúló kontamináció még fontosabbá válik. Az Európai Parlament kötelező határon átnyúló kontamináció ellenes intézkedéseket követel, támogatja majd a szigorú felelősségi eh, és eh, szennyező fizet elv érvényesülésre vonatkozó javaslatainkat, annak érdekében, hogy eh, a GMO mentes státuszt tarthassanak fenn az uniós tagállamok, annak ellenére, hogy a szomszédos államunkban már megjelentek ezek a gén manipulált növények. Köszönöm szépen! Nyilvánvaló, hogy ha egy országban lehetővé teszik a gazdák számára, hogy génmanipulált növényeket termesszenek, aztán a szomszédos országban ezt tiltják, a határokat nem nagyon tartják tiszteletbe sem a méhek, sem a, a szélel porzott növények, és hát ez a kereszt kontamináció, keresztbe porzás például nagyon komoly problémákat jelenthet. Ezzel nem fel kell lépnünk, az érintetteket be kell vonnunk, a konzultációban arra kell odafigyelnünk, hogy hogyan védhetjük meg a tagállamokat az ellen, hogy a, a határokon átnyúló kontamináció megjelenjen. Ehhez persze a tagállamoknak együtt kell működniük, ugyanúgy, mint a határon átnyúló egészségügyi ellátás esetében, ugyanúgy kell itt is megoldanunk ezt a problémát, csak a vak nem látja, hogy ez milyen fontos és komoly probléma, konkrét ígéretet most nem merek tenni arra vonatkozóan, hogy kötelező vagy nem kötelező érvényű intézkedéseket fogunk előírni e tekintetben, de azt megígérhetem, hogy visszatérünk még majd erre a kérdésre, hiszen a különböző mechanizmusokat majd elemeznünk kell együtt, hogy mit tehetünk ezen jelenség ellen. A tagállamok előjogait, illetve álláspontját tiszteletben kell tartani a szomszédjaiknak is a konkrét intézkedések eh, mi, milyen, mikéntjét pedig hát majd együtt kitaláljuk, megoldjuk. Köszönöm szépen, rendhez Zommeri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A DG Sankó, tehát az egészségügyi főigazgatóság itt ülök különben előtt, paternalista módon közelíti meg tehát az egészségügyi főigazgatóság ezen kérdésköröket, és nem arra gondolnak, hogy a fogyasztók védjék meg saját magukat, akár a dohány termékek esetében, akár az alkoholok, akár az egyéb élelmiszerek esetében. Az egészségügyi állításokkal kapcsolatos irányelv pontosan ezt mutatja. Például megtiltja azt, hogy bizonyos élelmiszereket hirdessenek, olyanokat, amelyeket úgy tekintenek, hogy ártalmasak lehetnek. Márpedig úgy gondolom, orvosként, ön ezt pontosan látja, hogy igazándiból nem az élelmiszert kell önmagában vizsgálni, hanem azt, hogy azt milyen adagolásban, hogyan fogyasztja a fogyasztó. Tehát úgy gondolom, hogy vannak itt felesleges rendelkezések. Ön késze arra, hogy visszavonják ezt a rendelkezést, amelyet máskülönben a tagállamok nem ültettek át. Nyolc éve nem történt ez meg, mert hogy mindez végre hajthatatlan a mindennapi életben. Továbbá ön hogyan is fogyalmazza meg az, hogy mit ért a felnőtt fogyasztó alatt Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau. Köszönöm szépen. Nos, az igazat megmondva, nincs annál könnyebb, mint ígéreteket, üres ígéreteket tenni. De ez nagyon felelőtlen lenne, főként tőlem, biztos előttként. Szerintem néha a kevesebb több, néha kevesebb, de jobb intézkedéssel többet tudunk elérni. Galėčiau būti labai atsakingas ir pasakyti taip, iš ties. Olyan pontban készülöm átvenni az Európai Unió egészségügyi e, kormányrúdját, amikor eh, az égető problémáknak se szeri, se száma. A, a címkézés tekintetében például a cukrok, sok, ilyen sav, olyan sav, nagyon eltérő címkézésekkel találkozhatunk, ugyanúgy, mint ahogy a, a, az étrend is nagyon eltérő az emberek között. Hogyha valaki elmegy az orvoshoz, akkor az orvos szakmai tanácsot nyújthat. Aztán már a beteg dönti el, hogy pontosan pontosan melyik gyógyszert vásárolja meg. ágazó kérdéssel találtuk magunkat megint szembe. Szükségem van arra, hogy alaposan tanulmányozom, hogy mely megoldások célra vezetőbbek a többinél, ne aggódjanak, visszatérünk még majd együtt erre, de felelőtlen lenne, ha most hasraütésszerűen megmondanám, hogy szerintem hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Pányó euh, elnök helyettes úr, tisztelt biztos jelölt, hagy téljek vissza a GMO kérdésre, és hát kicsit utalnék arra a felvetése, és amit a kollégánk tett itt fel. Tehát ugye ön azt mondotta, hogy novemberben át fogja vizsgálni ezt a kérdéskört, és a szubzivetás elvét fogja megvizsgálni, úgy, hogy ne legyen ütközés a tagállam és az unió között, mint hogy itt az Európai Parlamentben ö, ugye már többszörösen vagyunk képviselők, és a második olvasatnál tartunk ezen rendelkezések esetében. Valóban arra van szükség, hogy az Európai Tanácsnak az álláspontja az továbbfejlesztésre kerüljön. Valóban megvan-e önnek az az elszántsága, hogy megerősítse ezeket a pozíciókat, amelyeket a tanács már megfogalmazott? Tudjuk azt, hogy 19 tagállam ellenezte a GMO-knak a megnyilvánulását, terjedését, de azt is tudjuk, hogy az a lista, amely a tiltásról szól, túlságosan tágra szabott. Hogyan látja a dolgokat? híve annak, hogy sokkal pontosabb tilalom lista álljon elő, azért, hogy kényszerítő intézkedések akadályázak meg a GMO szennyeződéseket, akkor, amikor szomszédos kultúrákról van szó. És ezen kívül hogyan fogják ösztönözni azokat a gazdákat, amely, akik áldozatává váltak az ilyenfajta szennyeződéseknek, figyelembe véve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak a fellépését is. Prisipažinsiu, kad asmeniškai. Mm, be kell vallanom, hogy én személyesen egyetértek önnel, legalábbis nagy mértékben, hiszen itt elsősorban a szubszidiaritás a kérdés. Itt arról van szó, hogy a tagállamok függetlenségét és szubszidiaritását kell biztosítani. Nyilvánvalóan a döntés itt tagállami hatáskör, ami a növényekre vonatkozó csomagot illeti, ez irányba mutat. Szintén a tagállamoknak, saját maguknak kell meghozni a döntéseket, és nem váradnak a bizottságtól egy mechanizmusra. Ez egy eléggé furcsa felállás, és ebből valamilyen kiutat kell találnunk. A második olvasatban is láttam már, tapasztaltam már ezt a tendenciát. A határokon átnyúló hatást illetően. Ezzel kapcsolatosan bizonyos tudományos következtetésekre vagy, vagy elemzésre van szükség, lehet, hogy igaza van, de én erre most nem tudok konkrétan reagálni, hiszen nem rendelkezem elegendő információval, úgyhogy erre majd a későbbiekben visszatérek. A probléma nyilvánvalóan létezik, ezt nem lehet megkerülni. Ami az EFSAT illeti, és a vizsgálati technikákat, már említettem ezt, ezt nem kívánom még egyszer megismételni, hiszen ezek mind az átláthatósággal összefüggő kérdések. Köszönöm szépen, James Nicholson a szó. Köszönöm szépen. Mint ahogy már elhangzott, az Európai Unió és az USA-val folytatott kereskedelmi tárgyalások hetedik fordulója zajlik, és az egyik legfogosabb kérdés az élelmiszer biztonsági szabványok összehangolása, a helyi gazdálkodóknak nálunk a legszigorúbb követelményeknek kell megfelelniük, és ezeket a követelményeket ugyanakkor másút nem feltétlenül teljesítik. És ennek az EU-n belül plusz költségei vannak. Ön milyen szerepet lát a tekintetben, hogy az európai élelmiszer biztonsági standardok ne sérüljenek. Köszönöm a kérdést. Erre úgy gondolom, hogy már részben válaszoltam. Én megígérhetem, hogy nem fogok hozzájárulni az élelmiszerbiztonsági előírások lazításához, az ezzel kapcsolatos standardok csökkentéséhez. Más megoldást én nem látok, más lehetőséget. Tehát itt ki kell zárnom a kompromisszumot, hiszen ez egy egész kérdés komplexussal függ össze, a fogyasztóvédelemmel, a gyermekeink jövőjével, mi felelősséggel tartozunk a jövő generációért is, illetve az agrár ágazat biztonságáért és a munkahelyek megőrzéséért is. Ez egy komoly hozzáadott érték Európában, és amikor az élelmiszerbiztonsági követelményekről beszélünk, ezek sarkkövei az ágazatnak. A bizottság álláspontja egyértelmű ezen a területen, mindenféleképpen nemet kell mondanunk ezen standardok csökkentésére. Köszönöm szépen, téma a kollega következik. Köszönöm, elnök úr, biztos előtt úr. Az M Például a növényvédőszerek drámai csökkentése célvezető lehet. Egy holland egyetem kísérlete azt mutatta, hogy egy burgonya betegség ellen hatékonyan fel lehet lépni, úgy is, hogy 50 ot csökkentjük a növényvédőszereket. A géneket ugyanazon folyamon belül használják csat. Az EFSA már 2012-ben kimondta, hogy ez ugyanolyan biztonságos, mint a hagyományos növénynemesítési technikák. Ez nem minősül génmanipulációnak. Fontos, hogy tudományos tényeken alapuljon az ilyen technikák megítélése, ne érzelmi alapon. Az Európai Uniónak az új növénynemesítési technikák iránt igen, nyitottnak kell lennie, akkor, hogyha segíti azt például, hogy csökkenjen a növényvédőszerek felhasználása, így a környezeti hatás is csökkenjen. Azt hiszem, hogy ez a nagyon ígéretes fejlődés iránya a modern technikák. Köszönöm, megmondom őszintén, a gén manipuláció nem a szakterületem, a szelekció folyamat, illetve nemesítés folyamata évszázadok alatt a legjobb fajokat választottak eredményezte, ugyanúgy a növények és az állatok között. a természetes szelekció elve miatt a megfelelő fajok érték túl az elmúlt több száz vagy ezer évet, hogy a, mesterség mesterséges génmanipulációval hogyan tudjuk ezt reprodukálni, hát ezt nem tudom megítélni, nem vagyok szakértő ennek a témának. Amikor a természetek kísérletezünk, akkor mindig erkölcsi megfontolások is felmerülnek. Persze én nyitott vagyok az új technológiákra, technikákra, de csak akkor, hogyha megfelelő tudományos bizonyíték támasztja ezeket alá. Kollega Florenza. Köszönöm szépen, Florenza kollega. Köszönöm szépen, elnök úr az egészség védelme azt is jelenti, hogy a munkavállalóknak a biztonságát is szavatoljuk többek között azokért, akik a nagy ipari cégeknek dolgoznak, nem szabad, hogy az ő tevékenységük, illetve a cégek tevékenysége kitegye különböző veszélyeknek a különböző szomszédos lakosokat. Terentot tudom említeni a e tekintetben Olaszországban, ahol a mortalitás halandósága a munkavállalóknak rendkívül jelentős, csak úgy, mint a környezetben is rendkívül sok negatív hatás érzékelhető. É e tekintetben különben eljárás is indult Olaszország ellen, de semminek nem volt, ilyesnek semmilyen következménye nem volt. Mit szándékozik ön, illetve a bizottság tenni, és terveznek-e adhok szankciókat azért, hogy az ilyen típusú vállalkozások legyenek azok magánvállalkozások vagy államiak, szankcionálásra kerüljenek és büntetéseket fizessenek azért, mert rombolták a munkavállalóknak az egészségét, és ö, nem szabadna, hogyha a kormányok kényszerülnek arra, hogy utólagosan kárpotlásokban kártérítéseket fizessenek ki. Ez a kérdés nem csak Litvánia, hanem a legtöbb tagállam számára fontos a munkahelyi biztonság, egészségügy, mindenféleképpen vizsgálatra szorul, hogy a tagállamokban ezen a területen szakember hiány van, és itt szeretnék emlékeztetni azokra a megállapodásokra, amelyek eh, többek között rendelkeznek a munkahelyi egészségügyről, biztonságról. Számos eh, gyakorlat és mechanizmus létezik ezen a területen. A szociális karta viszont eh, elveket rögzít, ezt a dokumentumot kell, hogy tiszteletben tartsák a tagállamok, ez kell, hogy egy szilárd alapot képezzen ezen a területen. Nyilvánvalóan ez tagállami kompetencia, ugyanakkor viszont eh, irányelvek is eh, léteznek, és eh, szabálysértési eljárások indíthatók ezen a területen. Én nagyon szigorú leszek, mert egyébként a saját szakmai elvárásaimnak sem felelnék meg. Most itt részletekben nem kívánok bocsátkozni, hiszen nem ismerem az olasz helyzetet, de ez mindenféleképpen egy fontos téma lesz. Paola per la sua domanda, la collega Lovén. Köszönöm szépen, Lovin kollégája szó. Very much. Köszönöm szépen. Itt, itt ülök, itt vagyok. Svédül fogok beszélni. A, az Egészségügyi Világszervezet az antibiotikum rezisztenciát az egyik legfenyegetőbb veszélyként definiálta, és itt meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy ebből a rezisztenciából egyre több haláleset adódjon. 2011-ben egy akcióterv készült, de ez nem lehet hatásos, ha a problémát nem kezeljük, hiszen egyre több antibiotikumot kapnak a az emberek, illetve az állatgyógyászatban is nagy mértékben alkalmaznak antibiotikumot. Dániában például a sertés állomány 90%-a többszörös rezisztenciát fejlesztett ki különböző szerekkel szemben. Hogyan lehet biztosítani az a, a takarmány irányelv kapcsán a legtöbb tagállamban az állati jólét, az állatvédelem színvonalának emelését? Kadangi klausimas iš dviejų dalių, antimikrobinis atsparumas. Ez kettős kérdés egyrészt a rezisztenciával, másrészt az állatvédelemmel foglalkozott. Hadd kezdjem a mikrobákkal szembeni ellená, rezisztenciával. Bizonyos szabályok tiltják az antibiotikum megelőző jellegű alkalmazását, vagy a hízlalás során való alkalmazását, de mindenféleképpen foglalkoznunk kell az emberi fogyasztásra szánt, illetve az emberi gyógyászatban alkalmazott antibiotikum rezisztencia kérdésével nagyon drámai adatok állnak rendelkezésre a kórházakban előforduló fertőzésekről. Rengetegen esnek áldozatul ilyen megbetegedéseknek, tehát itt nagyon szigorú szabályokat kell minden kórházban érvényesíteni. Az egészségügyi ellátó rendszerek szerkezetét tekintve mindenféleképpen lépéseket kell tenni, hogy az ezzel kapcsolatos összes intézkedést megvizsgáljuk. Ez összefügg az antibiotikumok állatgyógyászati, illetve emberi gyógyászatban történő felhasználásával. Ez egy nagyon összetett kérdés, és én orvosként tudom, nagyon jól ismerem ezt a kérdést, erre nem lehet két percben választ adni, de ha itt az állat jólétre vonatkozó keret dosszéről beszélünk, ennek mindenféleképpen figyelmet kell szentelni ezen keretek között is. Tehát most röviden csak ennyit, hogy mindenféleképpen elemezni kell ezt a kérdést, és megoldást kell találni rá. Bacó Tisztelt Angiokritus úr! az eu élelmiszerbiztonsági politikája a teljes élelmiszerláncra vonatkozik gy a génmódostott növények termesztésének a szabályozása is ide tartozik. ön szerint az erre vonatkozó irányelvnek miből kell kiindulnia a belső egységes piac érvényestéséből vagy a környezet minőségének védelméből? melyik szempont az elsődleges mert elsődleges csak az egyik lehet másik kérdésem egyetért e ön az európai gazdasági és szociális bizottság következő álltásával a nem géntechnológián alapuló technológiák alkalmazásával a fenntartható mezőgazdaságba való intenzv beruházással az eu globális vezető pozciót szerezhet. ezek az előnyök a gmo kkal kapcsolatban nem jelentkeznek. ön ezt a véleményt osztja vagy az ALDE tisztelt képviselőjének az előbe elhangzott, ezzel ellentétes álláspontját osztja. Köszönöm szépen. Dovanokit, galbūt aš ne visai supratau klausimo kontekstą, bet... Elnézést kérek, nem igazán értettem a kérdés összefüggését, de minden esetre igyekszem válaszolni. Először is, hogy én milyen álláspontot képviselek. Ha figyelembe vesszük a klímaváltozást, figyelembe vesszük az ökológiai környezetben megfigyelhető feszültséget, a biológiai sokféleség visszaszorulását, akkor ennek mind kihatása van az emberi egészségügyre is. Itt most csak utalnék a WHO közgyűlésére, ahol is napirenden szerepelt a klímaváltozás és az egészségügyi állapot közötti összefüggés. Egy nagyon összetett környezetben élünk, nagyon nehéz kiragadni, hogy melyik szempont a fontosabb. Nagyon fontos a környezetvédelem, nélkül nyilván nem létezhetnénk, de nagyon körültekintőnek kell lennünk, hogy hogyan kezeljük a környezetet. Amikor a szerves, a mezőgazdasági termékekről beszélünk, illetve a biogazdálkodásból eredő termékekkel. Nyilván ezeknek is megvan a, a helyük a piacon, ugyanakkor a GMO-k, a műtrágyák alkalmazása, különböző kemikáliák alkalmazása, ezeknek a hatását is fel kell mérni iskoláknak, biotermékek eljuttatása nagyon fontos, és ez nyilvánvalóan tagállami kompetencia, tehát röviden ennyit. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, Döle kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt ülök, biztos jelölt úr, pont önnel szemben a pazarlás, az élelmiszereknek a pazarlása rendkívül jelentős Európában, ezzel foglalkozni kell. Ön, mint a felelős ezen témáért is, meg tudja nekünk határozni, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni, és hogyan fog együttműködni a mezőgazdasági biztosart. Késze arra, hogy kialakítsanak egy európai akciót azért, hogy összegyűjtsék a fennmaradt és eladatlan élelmiszereket a termelőknél, azért, hogy a fogyasztható, de kereskedelmi forgalomba nem hozható élelmiszereket, illetve mezőgazdasági termékeket el tudják jutatni a legrászorultabbak. Ez nagyon fontos mind az emberek szempontjából, mind a környezetvédelem szempontjából. Tudom, hogy léteznek rendeletek a témában, de mégis azért van még tenni valóra lehetőség. Tervezik-e azt, hogy együttműködve a mezőgazdasági biztossal ezen területen is fellépnek? Taip, dėl endokrininių dis disruptorių aš jau minėjau, kad būtina. Köszönöm szépen, ami az endokrin disruptorokat, tehát az endokrin eh, eh, rendszert eh, zavaró anyagokat illeti. Nos, átmeneti kritériumaink vannak egyelőre csak. Ennek a hét át kell, hogy vegye egy végleges kritériumrendszer, rendszer Eh, amint eh, egyértelmű tudományos bizonyítékokkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy az endokrin diszruptorok pontosan eh, hogyan hatnak az emberekre. Itt van a kezemben ez a zásványvíz, amelyen szerepel, hogy felhasználható vagy fogyasztható meddig. X hónap 16-áig fogyasztható, 17-én még mindig megírhatjuk? Szerintem igen, hát a, a józan paraszt ész vezessen bennünket, e, nem dobhatjuk ki ezt az üvegásányüzet csak azért, mert egy napja lejárt a szavatossága. A józan ész kell, hogy vezéreljen bennünket az, az élelmiszerekkel kapcsolatban is. Az élelmiszerbankok nagyon jó megoldást jelenthetnek ehhez a civil szervezeteket, a, az élelmiszeripari cégeket kell egyes talhoz ültetni, hiszen évente több százezer tonna élelmiszert dobunk ki a szemétbe Európában, miközben több millió szegény él körülöttünk. Ez tarthatatlan. Erről napi szinten kell beszélnünk, azt hiszem. Köszönöm szépen. Tavaly decemberben a bizottság a feldolgozott hústermékekre vonatkozóan a származási országot szabályozta. Nagyon sajnálatos azonban, hogy ez az ágazat saját jelentései alapján készült a egy bizonyos felvágott félesség, a bolonyez bizonyos egy cent tért álltható elő, és ez, ha figyelembe vesszük az egy évvel ezelőtti lóhús botrányt, nagyon fontos kérdés a származási hely jelölés szabályzása, és ugyanúgy nagyon fontos az alkoholtermékek esetében is a címkén az egészségügyi kockázati kockázatokra vagy veszélyekre való figyelemfelkeltés, és itt egységes szabályzása van szükség szükség. Nagyon fontos, hogy a tápérték profilírozással kapcsolatosan 2006-ban már megállapodás született a tanácsban, de egyelőre még mindig nem kaptunk megfelelő eredményeket vagy tájékoztatást. Ami a tápérték profilt illeti, ez meglehetősen összetett terület, hiszen itt az étrendtől, hagyományoktól, az egyes országok szokásaitól nagymértékben függ, például, hogy mennyire sós a kenyér, vagy a sajtok, milyen ízűek, egyes országokban a füstölt sonkát részesítik, vagy a fűszeresebb sonkaféléket részesítik előnyben, ahol a sótartalom viszonylag magas. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és a bizottság szerintem ezért for, fordított erre ennyi időt, illetve nem igazán történt előrelépés ezen a területen. Én természetesen ezzel a területtel is kívánok foglalkozni. Ami az alkohol termékek címkézését illeti, a az alkohol termékek előállítói megjelölik az évjáratot, ugyanakkor viszont a kalóriát, a, az energiatartalmát nem jelölik a terméknek. Ezt a kérdést mindenféleképpen meg kell vitatni. Ha esetleg a kérdésének az első részét meg igen, tehát a hústermékekkel kapcsolatosan tudom, hogy a meghallgatás előtt már tárgyaltam szakértőkkel, és megvizsgáltam az adatokat. A fogyasztók is szeretnék tudni a származási helyet, és azt is fontos megtudnunk, megismernünk, hogy ennek költségvonzatai mik. Görgyin képviselő. Um. Köszönöm, elnök úr. Az endokrin diszruptorok kérdésére visszatérnék, sajnálom, de azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy a szakbizottságunk szívéhez mi közel álló kérdéskör ez, és igazából nem kaptunk választ arra, hogy hogyan kíván ez ügyben eljárni a kritériumok ügyére vonatkozóan. Tehát akkor még egyszer konkrétan a kritériumok kidolgozása során meg tudja erősíteni azt, hogy egy kritériumrendszer kerül kidolgozásra eh, az endokrin diszruptorokra vonatkozóan, és meg tudja azt erősíteni, hogy a jogalkotási javaslat majd figyelembe veszi a, a kitettségre eh, való eh, szempontokat is, Susipažinęs su medžiaga, kuri yra susijusi su endokrininiu disruptoriu. Köszönöm, amikor az endokrin disruptorokra vonatkozók, vonatkozó ö, témát kicsit közelebbről megismertem, akkor rádöbbentem, hogy a csomagolóanyagok, a kozmetikumok, a, a, a növényvédőszerek, vagy az állatgyógyászatban használt szerek mind-mind ide tartoznak, tehát rettenetesen szerteágazó kérdéskör ez, ahogy az önök is nyilván nálam jobban tudják. A végső kritériumok listáját úgy kell majd, úgy kerül majd elfogadásra az a lista, hogy figyelembe veszünk minden vonatkozó szakvéleményt. Én, én vállalom, hogy, hogy ha, ha még jobban belástam magam ebbe a témába, akkor visszatérünk erre. Még egyszer mondom, felelőtlen lenne most választ adni úgy, hogy nagyon mélyen nem ástam bele magam ebbe a témába egy ilyen bonyolult témáról nem lehet felelőtlenül most így csípőből mélyebb választ adni. Köszönöm. Buzsai kollega. Mr. Andrukaitis, uh, reading the answers of your from the European Parliament, az Európai Parlament kérdéseire az írásban adott válaszában örülmel láttam, hogy az innovatív és hatékonyabb rendszereket támogatná az egészségügyi ellátás egyenlőbbé tétele érdekében, és ez az, az egészségügyi ellátás színvonala nyilvánvalóan nagy mértékben összefügg a finanszírozással. Ugyanakkor innovatív terápiák is léteznek, és ezek megtakarításokat eredményezhetnek, illetve javíthatják az ellátás hatékonyságát, ami az innovatív terápiákhoz való hozzáférés nem egyenlő volt, tehát illeti ez probléma számos országban, például nálunk is az európai szemeszter ajánlásai keretében ezt eh, a kérdést is érintettük. Tehát eh, mit kíván tenni annak érdekében, hogy az ilyen terápiákhoz egyenlőbb eh, hozzáférést lehessen biztosítani? Az innovatív terápiák és kezelések kérdését az innováció értékelésénél alkalmazott módszerekkel kell megvizsgálni. Nyilvánvalóan ezek bizonyos költségekkel járnak, és konzultálni kell, meg kell kérdezni az ipartól, az ágazattól, hogy miért pont így árazzák be, úgymond ezeket a szolgáltatásokat. Az egyes tagállamokban működnek ilyen terápiákat értékelő bizottságok, de nagyon fontos, hogy Európában egységes módszereket alkalmazzunk Litvániától Spanyolországig, hiszen jelenleg óriási különbségek léteznek, ami pedig a finanszírozási szempontokat illeti. Itt a finanszírozási mechanizmusok is eltérőek az egyes tagállamokban, a gyógyszeriparban. Én gyakorlati tapasztalatból tudom, hogy komoly megtakarítások érhetők el, ha a generikus gyógyszereket hathatósabban szabályozzuk, és az így megtakarított milliókat egy pool alapba irányíthatjuk, amit aztán az ágazat az innovációra, a kutatásra fordíthat. Mindez természetesen a szubszidiaritás kérdését is felveti, hiszen az EU nem avatkozhat bele ezekbe a kérdésekbe, de minden esetre megoldást kell találnunk. Bauducsi következik. Köszönöm szépen. Itt vagyok, itt vagyok. Igaz az, hogy minden évben 180 kilónyi élelmiszer hulladékot állítunk elő. 2020-ban ez 40 kal fog megemelkedni. Miközben ott vannak a túl hízásos emberek, szóval azt kell látni, hogy korlátozottak az alapforrásaink, akár a víz, akár a föld, és ezzel szemben ott van az élelmiszer pazarlás, miközben semmiféle politikai fellépés nem létezik. Úgy gondolom, hogy kezdeményezések persze vannak, de az uniónak többet kell ennél tennie. Az Európai Bizottság néhány hónappal ezelőtt egy közleményt ö, ö, tett közzé a fenntartható élelmiszer előadás tekintetében és fejlett tevékenység tekintetében. Mi a terve önnek? Kívánja-e felgyorsítani a folyamatot úgy, hogy egy konkrét úti tervet állított elő e témában azért, hogy szembesülve ezzel kérdéseket, orvosolni lehessen őket. Kétségtelen, hogy amikor az élelmiszer pazarlásról beszélünk, akkor ezek a szégyen teljes dolgok is megemlítésre kell, hogy kerüljenek. gyakorlatilag az erőforrásainkat felelőtlenül használjuk fel, és erre sürgősen reagálnunk kell, intézkedésekre van szükség, és az összes jogszabályt felül kell vizsgálnunk e tekintetben, az összes közleményt és jogszabályt, hogy a prioritásokat meg tudjuk határozni. Egyelőre nem tudok most a jogalkotási folyamatra vonatkozóan ígéretet tenni, hiszen ez a kollégium döntése, de a vita nyitott a bizottság és az önök szakbizottsága között, az összes releváns szempontot szeretnénk megvitatkozni, megvitatni, és remélem, hogy együtt tudunk működni ezen a területen. Adesso... Köszönöm szépen. Most pedig következik a harmadik kérdéskör. Ezúttal az Agri szakbizottság képviselőt fogjuk meghallgatni. Dorsman úr. bin I'm here. Itt vagyok, elnök úr. A kérdésem az egészség, ö, közegészségügyivel kapcsolatos. A 10 főnél kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás esetében a HCCP területén bizonyos mentességet kapnának, végül is aztán ezt a javaslatot visszavonták. Nem lenne e észszerű, ha az ilyen kis vállalkozásokat mentesítenénk a HCCP meglehetősen bonyolult eljárásai alól, ön, mint illetékes biztos terjesztene elő egy erre vonatkozó javaslatot, vagy mi a véleménye erről a kérdésről? Hygienos priemonių reikalavimų problematika, ar tai būtų maža įmonė ar didelė, vienu atveju gali būti. egy kis vagy egy nagy cég esetében ugyanazok a higiéniai előírások kell, hogy alkalmazásra kerüljenek. Előfordul, hogy egy kis, mondjuk háromfős cég egy egész ö, ö, óvodát lát el ebéddel. Hogyha itt engedünk a szigorú normákból, mondjuk egy fertőzött stafilokokkusszal megfertőzi a, a, az összes ételt egy konyhán dolgozó nő, Tud, képzeljük el, milyen borzasztó következményekkel járna ez. Rengeteg egymást átfedő jogszabály van, ebben az esetben valamilyen racionális megoldást kellene keresnünk. De mi a higiéniai normákat illeti, szerintem nagyon felelőtlen lenne eh, ezügyben engedni a szigorúságból. Az én hazámban például az említett fertőzéstől volt, hogy gyermekek, több gyermek is életét vesztette. Szerintem ez komolyan kell ezt a kérdést. Köszönöm. Csufrel eh, kollégái a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, biztos előtt úr ön azt mondta, hogy az egészség egy olyan jószág, amely rendkívül fontos az egész társadalomra nézve. Valóban ugye ezért kell fellépnünk minden egészségügyi területen, az, élelmi, az élelmiszeré, az egészségügy területe, a növénygaz, egészségügyre is ki kell, hogy terjedjen. És hát nyilvánvaló, hogyha az állategészségügyel foglalkozunk, akkor nagyon jelentős hatása lehet a tevékenységünknek, már a hatásokról ön beszélt részben, és jelezte azt, hogy mennyire fontos a gyógyszeripari termékeket, illetve az antibiotikumokat észszerűen jól felhasználni. Hogyan fog ön fellépni? Mit fog tenni azért, hogy védelmezze a harmadik országokkal szembeni ö, ugye, következményeket, tehát olyan országokra gondolok, amelyek nem tartják be a különböző magas szintű egészségügyi normákat, tehát az ő termékeikkel szemben hogyan tudunk majd védelmet biztosítani. Ezen kívül az állat jó ö, lét tekintetében hogy fogja elkerültetni a szenvedését a levágott állatoknak. Taip iš gyúni. Igen, valóban. Az állatok nagyon gyakran komoly szemedésnek vannak kitéve, szállítás közben, avagy a vágóhidon. A vágóhidak esetében még a, a vallási hagyományok tiszteletben tartása is egy olyan szempont, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Ugyanakkor az állatjólét címhez közel álló téma. Amikor harmadik országokról beszélünk, mikor készültem erre a meghallgatásra, akkor a kollégáimmal beszéltünk erről a kérdésről, és nagyon érdekes volt megtudni azt, hogy az állatorvosi vizsgálatokat olyan harmadik országokban is végezhetünk, amelyek az Európai Unióba kívánnak beszállítani árukat. És hogyha a vizsgálat negatív eredménnyel járul, akkor akár importiralmat is bevezethetünk. Amikor a fertőző betegségekről esik szó, akkor azt hiszem, hogy az élmiszerek esetében különösen körültekintőnek kell lennünk. Harmadik országoknak nem engedhetjük meg, hogy veszélyes termékeket szállítsanak az Európai Unióba, Tudjuk, hogy a, a globalizált világban a, a különböző fertőző betegségek milyen gyorsasággal terjednek, de hát sajnos több idő nincs arra, hogy most erről részletesen beszéljek. A Polsen. Polsen kollégája a szó. Tak. Oh. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Két állítást szeretnék megismételni, amit már előttem szólók elmondtak. Az antibiotikumok felhasználása. Az összes antibiotikum kétharmadát állatgyógyászati termékekben alkalmazzák, mégpedig profilaktikus jelleggel, mert nem pontosan tudják, hogy hogyan kell egy-egy betegséget kezelni. És ezt az összes emlős esetében alkalmazzák. A parlament többször már felszólította a bizottságot, hogy egy javaslatot terjeszen elő az állat jólét területén, illetve egy megfelelő stratégiára vonatkozóan ezen a területen. A kérdésem a következő, teljesen egyszerűen. Hogyan kívánja biztosítani, hogy ez a tervezet megfelelő időn belül átmenjen a jogalkotási gépezeten. Amennyire én tudom, egy tanulmány készül annak érdekében, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy szükség van-e új jogszabályra ezen a területen. Személyes véleményem az, hogy az állat jólét kényes kérdés, ezt megfelelően kell jogilag is szabályozni. Tehát megvárjuk a tanulmány eredményeit, amit majd a bizottság meg fog vitatni, és eldöntjük közösen, hogy milyen új jogszabályra van szükség, ha egyáltalán, de ez a kollégium egészének döntése lesz. Az én személyes álláspontom egyértelmű, megoldást kell találnunk, hogy hogyan gyorsítható fel a döntés ezen a területen. Zullo. Zullo kollégája szó. Grazie. Salve Komisszárió. Ja, vorrei... Köszönöm szépen, üdvözlöm biztos jelölt úr. Szeretnék visszatérni az ön felvezető szavaira. Akkor azt mondta, hogy az emberek egészsége rendkívül fontos kérdés az ön számára, és arra törekszik majd, hogy hogyan lehet jobbá tenni az európai polgárok életét azért, hogy egészségesebb életet élessenek meg. Valóban szükség van arra, hogy fenntartható életmódot üzzünk, de ugyanakkor szeretnék visszatérni az élelmiszer kidobására. Ugye az élelmiszereknek az eldobása gazdasági hatással is van, meg egészségügyi hatással is. Természetesen vannak különböző fellépések, de egyes országok egészen messze jutottak el, és ő, arra hívják fel az emberek figyelmét, hogy az eldobott ételeket ne ö, fogyasszák, mert hogy az káros, mert élelmiszer csalásoknak az eredményeként jött az létre. Mit tehetnek azért, hogy e tekintetben az bizottság konkrétan fellépjen? Чтобы не инфекцию, легу, превенцию a Nem fertőző betegségek megakadályozása, prevenciója nagyon fontos, és itt a helyes, egészséges étrend nagyon fontos szerepet kap. A felvilágosítás, az oktatás is nagyon fontos, hiszen a megfelelő életmód az óvodától kezdődik, hiszen később sokkal nehezebben lehet változtatni valakinek az étkezési szokásain. A kockázati tényezők is nagyon fontosak. A e, túlzott alkoholfogyasztás, a dohányzás, a túlzott cukorfogyasztás. Számos program létezik e, az ilyen kockázatok kezelésére, de ezek tagállami hatáskörbe tartoznak. Mi a bizottság részéről csak ösztönözni tudjuk a tagállamokat, hogy e- e- európai programokban részt vegyenek és bizonyos projekteket megvalósítsanak. Egyébként európai források vagy finanszírozás is felhasználható ezen a területen. A források 33%-a fordítódik prevencióra, ami nem elegendő, úgyhogy arra kellene bátorítanunk, ösztönöznünk a tagállamokat, hogy a strukturális alapokból minél több forrást használjanak fel prevencióra, preventív programokra. A szemeszter során ezt megvitattuk, és vannak olyan programok, amelyek révén a tagállamok intenzív intézkedéseket alkalmazhatnának az ilyen nem fertőző megbetegedések elkerülése érdekében. Moi kollega. Cittadini e consumatori europei. Az európai fogyasztók nem igazán tudják, hogy mit tesznek a tányérukba. Ez rendkívül ártalmas és ez így van, akár az európai termékek esetében, akár harmadik országból származó termékek esetében, amelyek GMO-kból származnak, mert hogy GMO által nevelt állatok húsát fogyasztják. Mit terveznek e tekintetben, többek között a címkézés tekintetében, és mit tesznek azért, hogy a GMO eredetű termékek esetében na legyenek azok különböző állati lisztek vagy egyébek, feltüntessék ezen, ezen jellegzetéségeiket is, mit fognak tenni azért, hogy ö, e tekintetben el tudjanak járnani. Nem gondolják el, hogy az a 0,1 százalékos fertőzöttségi szint egy olyan szint, amely adott esetben elfogadhatatlan. Nem gondolja el, hogy meg kellene mindent tenni azért, hogy a jogi űrt ö, pótolják a GMO termelés esetében, ez nélkülözhetetlen lenne. Taip, iš tiesų, iš esmės visi sutiksim, kad ko gero kertinis dalykas tai mokslas. Azt hiszem mindannyian egyetértünk az ügyben, hogy a legfontosabb az, hogy alapos tudományos kutatásokon alapuljon bármiféle később meghozandó döntés. A kutatók függetlenségét ben is biztosak kell lennünk, hogyha az ipar támogatja az ez irányú kutatásokat, akkor mindig felmerül az emberben a kérdés, hogy valóban független eredményeke ezek. A dohány termékekre vonatkozó kutatások esetében már többször előfordult, hogy nem független kutatásokról, hanem egyszerű anyagokról volt szó, úgyhogy különösen körültekintőenek ne kell lennünk ez ügyben. Tehát megbízható, független információkra. Az élelmiszer kódex, kódex alimentarius esetében is tudjuk, hogy milyen élelmiszereket lehet forgalomba hozni. Hogyha például gyenge minőségű élelmiszerekről van szó, akkor meg kell vizsgálni, hogy a tagállamoknak milyen rendszerük van, amely megfelelő garanciákat nyújt. Ez azt hiszem aktuális kérdés, amit alaposan körbe jár, kell járnunk, annak érdekében, hogy európai szinten hozzáadott értéket nyújtsunk valóban. Köszönöm szépen. Most pedig jöjjön az utolsó kérdéskör, mégpedig az Envi szakbizottságnak a tagjai részéről. Teneses úrral kezdjük. Presidente, dear Mr. Commissioner Designate, kedves biztos jelölt úr, a tuberkulózis eh, évente világszerte 15 millió embert érint főként a gyógyszerrezisztens formájában veszélyes ez. Elsősorban tagállami hatáskör az egészségügy, ugyanakkor a tagállamok és a szomszédos államok nem tudták ez ideig mindig felvenni a harcot ezzel a határon átnyúló egészségügyi veszéllyel. A közösségi szintű fellépésre szükség van a járvány megelőzése és megfékezés érdekében a Global Fund kivonó területről ez különösen égetővé teszi ezt a kérdést, és a, az e, rezisztencia miatt akár 400-szor is drágább lehet a, a gyógyszeres kezelés, és csak minden harmadik gyógyszeres kezelés esik el az Európai Unióban, ez nagyon alacsony arány. Andrikaitis úr, kérdésem tehát a következő. ön, illetve az Európai Bizottság felismeri -e végre, hogy a tuberkulózis mennyire komoly határon átnyúló egészségügyi veszély, és megtesznek-e mindent annak érdekében, hogy az Európai Unió belül valóban megfékezzék ennek a terjedését. Köszönöm. Igen. Járvány egyébként akkor sorolhatjuk be a járványnak egy betegséget, hogyha erre megfelelő számú bizonyíték utal. A, a tuberkulózis esetében valóban jó néhány, nagyon komoly rezisztencia, gyógyszerrezisztencia lép fel. Egyrészt ösztönözhetjük a tagállami kormányzatokat arra, hogy vizsgálják meg, hogy mely társadalmi csoportokkal szorulnak rá leginkább arra, hogy megvédjük őket. Például az alkoholfogyasztók vagy kábítószerfogyasztók különösen veszélyeztettek, akkor, hogyha szisztemikus ellátásban nem részesülnek, hogyha nem is jönnek el az ellátás ellátóhelyre, akkor egész egyszerűen nem tudjuk megoldani ezt a problémát évek óta küzdök én is a mindennapokban ezzel a problémával. Neki kell szegezni a kérdést a tagállamoknak, hogy mi az, ami hiányzik, miben segíthetünk. Hogyha ugyanis hogyha valakit kezelünk, aztán utána nem abba hagyja a kezelést, aztán újra kezeljük, akkor így alakul ki a, a gyógyszerrezisztencia, ami a betegség további elterjedéséhez vezet. Hogyha megerősítenek európai biztosi posztomban, akkor ezen a területen különösen sok hasznot hajtatok, azt hiszem, hogy valóban járványként, európai szintű járványként kezeljük-e? Nos, ezzel meg kell várnunk majd a vonatkozó bizonyítékokat. Köszönöm. Giszke úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr, Kajtis úr. Az európai egészségügyi rendszer komoly kívásokkal kell, hogy szembenézzen, az információ és kommunikációs technológia az egészségügyi hatékonyságot, az ellátást elsősorban vidéki területeken lényegesen javíthatná. Az ilyen technikák azonban a digitális forradalom egyéb területeitől messze elmarad az egészségügy területén az elektronikus egészségügyi szolgáltatások területén fontos előrelépéseket kellene tenni, és ön milyen további lépéseket javasolna annak érdekében, hogy a digitalizálás ezen a területen is tovább fejlődjön, és az interoperabilitás is biztosítható legyen. Nagyon örülök, hogy az első tíz prioritása a bizottságnak tartalmazza a digitalizálást, a digitális világot. Az elektronikus egészségügyi ellátások területén, a mobil szoltén az egészségügyben igen komoly lehetőségek állnak előttünk tehát mobil alkalmazásokat lehetne például minél jobban kihasználni, mondjuk például az EKG beküldéséhez egy központba, ahol azt értékelnék. Vannak olyan programok, amelyek egész Európára kiterjednek, a polgáraink szabadon mozoghatnak az egyes tagállamok között, úgyhogy ezen a területen is a mobilitást mindenféleképpen biztosítanunk kell, ezzel munkahelyeket is teremthetnénk. A szemeszter, az európai szemeszter keretében megvizsgáljuk, hogy az egyes tagállamok az egészségügyi terveket hogyan valósítják meg. Itt az elektronikus recept vagy vény felírás, vagy az eredmények kiértékelése területén, egyéb területeken is lehetne az elektronikát alkalmazni. Tehát vannak ilyen programok, de ezek nem feltétlenül működnek együtt egymással, tehát a kommunikációt zökenőmentesebbé kellene tenni, interoperábilis rendszerekre van szükség, és ez egy nagyon fontos feladat lesz számomra. Szívsebészként én különös jelentőséget tulajdonítok ennek a területnek. Köszönöm szépen, Kardemák kollega következik. Szia, Tisztelt biztos jelölt úr! A nem fertőző kronikus betegségek, a cukorbetegség, a pszichai betegségek, a rá, megbetegedések egyre inkább nagy méreteket öltenek az Európai Unióban, és az egészségügy területén az egyenlőtlenségek felszámolása az egészségügyi ellátás és kezelés területén hogyan szüntethető meg ön szerint az EU-ban. Az új irányelvben az egészség, illetve iránymutatásokban az egészségügy egyenlő jelentőséggel bír a többi szakpolitikához képest. Az új bizottság napirendjén is igen előkelő helyen szerepel ez a terület a tagállamokkal az európai szemeszter eh, keretében hogyan kíván eh, együtt működni ezen a eh, területen, és ön elkötelezett partnere lesz -e a parlamentnek az ez irányú jogalkotási kérdésekben? Köszönöm, iš Jégu Jeigu galima Köszönöm szépen. Hadd, hadd emlékeztessem, három szót használtam. Prevenció, promóció, protekció, azaz meg, megelőzés, védelem és és promóció. Nos, a három szó teljesen más fogalmat takar. Nem rengeteg különböző eszköz tartozhat ide, amely különböző szakpolitikákban más és más formában jelennek meg. Egyetlen egy olyan kormányzatot sem ismerek, ahol az egészségügyi miniszter vagy a szociális ügyi miniszter egészségügyi kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozna. A szociális különbségek csökkentésén dolgoznak mindennyien nyilván, és céljuk az, hogy az egészségügyi kockázatokat csökkentsék, és az egészségügyre fordított pénzeket növeljék. Talán ennél jobb befektetést el sem tudok képzelni, mint hogy az e- egészségügyre fordítunk pénzeket. Ezért mondom azt, hogy a vállalások legyenek ezek összefüggésben a, a, a digitális politikákkal vagy a, vagy a piacokkal. Mindegyikben láthatjuk azt, hogy mindegyikben ezen fontos kezdeményezésben megjelenik az egészségügy kérdése, és ezért a kollégáimat az Európai Bizottságban majd arra próbálom biztatni, hogy próbáljunk minden szakpolitika terén eh, odafigyelni az egészségügyre, illetve eh, jó lenne, hogyha eh, minden tagállamban odafigyelnénk erre, amelyvel egyébként az egészségügyre fordított összegeket is csökkenthetnénk, hiszen egyre kevesebben, egyre ritkábban betegednének meg. Ne felejtsük el, hogy túl sok embert veszítünk el túl, túl fiatalon, ezért bármit megteszek, hogy megfogjuk ezt a trendet. Köszönöm szépen, Gárdini kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ülök. Biztos jelent úr, szeretnék megismételni egy kérdést, és megtennie azt, hogy a jól értesült, felnőtt fogyasztónak a fogalmát meghatározza. Ezek után pedig most táplálkozási és egészségi kérdést szeretnék önhöz intézni. Természetesen itt a tudományos alap nélkülözhetetlen, de az is fontos, hogy a címkézésben is megjelenjenek a különböző kritériumok. Nagyon szigorú ismérveknek kell megfelelni tudományos alapon az egészség tekintetében. Az EFSA ügynökség ugye adja meg a keretet mindezen fellépésekhez, teszteket végeznek, különböző bevizsgálásokat, nagyon szigorú körülmények között, gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogy azt igényeljük a gyógyszeripari termékek esetében több mint 50 ezer erónyiba kerül egy-egy téma, vagy egy-egy területnek a bevizsgálása. Hogyan látja a dolgokat a rendelet tekintetében? Nem kellene felülvizsgálni a már létező rendeletet, és nem kellene ajánlani az, hogy az európai élelmiszeri szabályozás támogassa a kis és vállalkozásokat, és a nemzeti termékek, hagyományos termékek is kellő módon védettek legyenek. norėčiau pasinaudoti mediko terminologiją, kas yra. Köszönöm. Ha megengedik, akkor most egy-két orvosi szakszóval is élnék. Mit is jelent az, hogy Krantum szetész, ez egy, ez egy nagyon jó orvosi kifejezés, milyen jó csengő kifejezés ez. Ez tulajdonképpen azt akarja, hogy a lehető legtöbb információval kell ellátnunk a beteget, a pácienst. A megfelelően tájékozott beteg a jó beteg. Persze olyan is van, hogy túl sok információt biztosítunk, hogyha 28 nyelven több oldalnyi elképesztően apró betűvel szedett tájékoztató van mondjuk egy gyógyszerben, hát amit csak nagyítóval lehet elolvasni, akkor túlöttünk a célon. Az információt persze nem csak papírformában nyitathatjuk el, hanem elektronikusan is. Például lehetne a címkén egy internetes cím, egy honlap cím, ahol ö, megtalálhatja a keresett információt a fogyasztó, ebben az esetben a páciens. Nagyon komoly probléma. Ez az új technológiákat persze fel lehet használni annak érdekében, hogy, hogy ahogy a fogyasztó, ebben az esetben a beteg ne érezze úgy, hogy elveszik az információk tengerében. Bolcsen kollega? Hála, gospodine predsjedniče, dr. Andrej Kiatis. Köszönöm, elnök úr, Andrej Kiatis doktor. Üdvözlöm a szakbizottságunkban. Számos kihívással állunk szemben az egészségügy területén. Néhányuk például azzal függ össze, hogy a túlsúlyosság egyre inkább megfigyelhető. Az egyik legjobb mutatója az előrelépésnek, a fejlődésnek az egészségügy területén az a várható élettartam meghosszabbodása. A demográfiai átrendeződés új kihívásokat jelent, és mindent meg kell tennünk, hogy ezt kezelni tudjuk, ugyanakkor viszont az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatóságát is biztosítani kell. Hogyan kívánja kezelni ezt a demográfiai változást, illetve az egészségügyi rendszer ezzel kapcsolatos esetleg átalakítását, ha bár ez tagállami feladat, de talán célszerű lenne európai szinten is fellépni ez ügyben. Én teljesen egyetértek, megfelelő feltételeket kell kialakítani, ami hozzáadott értéket jelent, ugyanakkor nem avatkoznánk bele az egyes tagállami rendszerekben, nem sértenénk a szerződéseket, ami egyértelműen rögzítik, amik egyértelműen rögzítik a kötelezettségeket. Ugyanakkor számos eszközt alkalmazhatnánk, a koordinációt, a bevált gyakorlatok kicserélését, megosztását, annak érdekében, hogy az akadályokat le tudjuk küzdeni, és konkrét lépéseket tudjunk tenni, és hogy minél jobban fel tudjuk mérni az egyes egészségügyi rendszerek működési hatékonyságát. Tehát szerintem így kéne eljárni. A tagállamok természetesen a fokozott együttműködés keretében saját maguk döntenek, A szerződés egy fejezete konkrétan megemlíti a fokozott együttműködést ezen a területen a tagállamok között, Ugyanakkor viszont például csak említenék egy apró példát, a ritka betegségek problémáját nem tudjuk így megoldani vagy például a határokon átnyúló sürgősségi ellátás kérdését. Az Európai Parlamentnél én már el, hallottam az, Euró, az Egészségügyi Unió kifejezés, ami egy kiváló ötlet, talán érdemes lenne a fokozott együttműködés témájáról még kiterjedtebb vitát, eszmecseréket folytatni. Nyilvánvalóan az előbb említett problémák, a túlsúlyosság és egyebek mindenféleképpen válaszra, megoldásra várnak, vagy például a beteg, időskori betegellátás kérdése. Kovacsek. Kovacsek képviselő. a Commissioner, köszönöm. Elnök úr, biztos előtt úr, a minőségi vagy színvonalas egészségügyelátáshoz való jog az egy alapvető jog, és az európai egészségügyi rendszer egyik alapelve. Sajnos Európában ez sokak számára még csak állam nem valóság. Az egészségügyi ellátásban tapasztalt különbségek csökkentése fontos kell, hogy legyen számunkra. Uniós szinten milyen konkrét intézkedéseket kíván tenni annak érdekében, hogy valóban csökkenjenek ezek a különbségek, főként a krónikus onkológiai vagy ritka betegségtől szenvedők, gyermekek, illetve a társadalom perifériájára szorultak esetében. A civil szervezeteket, például a beteg jogvédőket be kívánják-e vonni ebbe a folyamatba. Említette, hogy a prevenció, a megelőzés az egyik prioritás ön számára, amely egybeesik a társadalmi érdekekkel. Egy független, új egy független új tanulmányt tud-e nekünk ígérni arra vonatkozóan, hogy a különböző távközlési hullámok milyen esetleges egészségügyi károsodásokat okozhatnak az emberekben? Köszönöm. Kalbant apie galimybę peržiūrėti, inicijuoti studiją dėl... Köszönöm szépen. Kezdjük talán a, a sugárzás emberi szervezetre kifejtett hatásával kapcsolatos tanulmány megrendelésére vonatkozó ígéretemmel. Nos! A jelenlegi helyzetből kell, hogy kiinduljunk. Konkrét adatokra van szükségem, meg kell vizsgálnom a részleteket, amikor betegségekről, ritka betegségekről, vagy a gyermekbetegségekről beszélünk, akkor a határon átnyúló egészségügyi irányelvet kell alapul venni, hiszen előfordulhat, hogy bizonyos ilyen referencia központokban kezelhetnek csak gyerekeket. Előfordul, hogy egy országban csak egy tucatnyi ilyen beteg van. Azt kell megvizsgálni, hogy van-e egy közeli referenciaközpont, ahol lehet őket ápolni, kezelni. A finanszírozást ehhez mindig meg kell tudni találni. Köszönjük. McGinnis asszony kapszót parancsoljam. Ah, köszönöm elnök úr, hogy sorra kerültem. Én is biztos jelölt úr, rengeteg dossziét örököl majd az elődjétől. Az egyik ezek közül az orvosi berendezésekre vonatkozó jogszabály felülvizsgálata. A betegbiztonság és az innováció összeegyeztetése nem lesz könnyű ebben az ágazatban. Ön szerint mennyire kritikus megtalálni ezt az egyensúlyt a különböző szempontok között, és az ön számára ebben a dosszéban mik a prioritások? Ön szerint a jelenlegi rendszernek mik a gyenge pontjai, főként a megfelelőségi vizsgálat tekintetében, illetve a, mennyiben javíthatunk az orvosi berendezések és műszerek szabályozásával úgy összességében az egészségügyi ellátás színvonalán. Ó, köszönöm ezt a kiváló kérdést, Guinness asszony. Nos, képzeljük csak el, hogy a járóbeteg vagy fekvőbeteg eh, Eh, ellátásban, vagy akár a házi orvosi gondozásban is orvosi műszerek berendezések néznünk kellene dolgoznunk? Hát ez elképzelhetetlen ma már. Eh, ezek az orvosi műszerek berendezések megkerülhetetlenül fontosak, főként az egészségügyi rendszer modernizálásában, mobilisabbá tételében hatékonyabbá és olcsóbbé tételében. Hogyha az orvosi berendezések, műszerek nem működnek megfelelően, akkor hogyan küldhetnek fontos adatokat elemzésre mondjuk egy alpokbeli kisfaluból, vagy egy litván tengerparti kistelepülésről a fővárosba, az intelligens innováció az egészségügyi ágazatban megkerülhetetlen. Ezért mondom azt, hogy az egészségügy az egyik legérdekesebb, dinamikusabb ágazat, ami nem csak létfontosságú, szó szerint, hanem a GDP-hez is nem kis százaléka járul hozzá. alkalmam volt részt venni olyan eszmecserékben, vitákban, amelyeket a litván elnökség alatt egészségügyi miniszterként ülhettem végig, és nagyon érdekes téma ez. Rod Dagmar Berent és Péter Líze jelentései foglalkoztak ez a témával, amelyben én is beleláthattam. Persze vannak még nehézségek, vannak még megoldandó problémák, de úgy érzem, hogy majd európai biztosként tényleg neki láthatok ezeknek a problémáknak a megoldásához. Légi perra. Köszönöm szépen, kedves kollégák, köszönöm önöknek a feltett kérdéseket, és köszönetet mondanék biztos előtt úrnak is a válaszért. Ismételten megadom neki a szót, egy záró nyilatkozatot tehet, öt perceset, tehát rövidet kérem szépen. Mr. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném hálámat eh, hálának hangot adni, hogy itt lehetek önökkel az Európai Emberek Házában. Nagyon fontos kérdésekről ejtettünk szót, ezek különösen jelentősek az európai emberek számára, az egészség, az egészséges élet, élet élelmiszerbiztonság. Európának vezető szerepet kell játszani ezeken a területeken, az egészség, az élelmiszerbiztonság, az állat- és növényegészség ügy, mindenféleképpen azok a területek, ahol eh, vezető szerepet játszhatunk, és megmutathatjuk a helyes utat. Történészként én azt mondanám, hogy az Európai Unió a legjobb recept eh, a világ számára, hogy kigyógyítsuk az emberis, emberiséget a háborúk, a gyűlölet, illetve más szörnyű betegségekből. Orvosként azt kell mondanom, hogy az Európai Unió az egészségügy és az élelmiszerbiztonsági szabványok területén a legjobb példát mutatja a világ számára az egyéni egészség megvédelme érdekében. És politikusként pedig azt mondanám, hogy a különböző színek tökéletesen egymás mellett tudnak élni egészségben. És mint egy korábbi litván deportált, illetve parlamenti képviselő, én számomra nagyon fontos érzelmi pillanat most itt lenni, ugyanis én gyerekkoromban, amikor a tundrán szaladgáltam, mindig is erről álmodtam. Nyilván ez most csak víz, de a lényeg az, hogy én arról álmodtam, hogy jobb és vidámabb életet tudunk majd biztosítani a jövő generációi számára. És ha egyet értenek velem, akkor kor, és elfogadnak engem. Én minden lehetőséget és minden képességemet elkötelezetten a munkámra fogok fordítani. És egy fontos dolgot szeretnék még említeni, ez a mi szerződésünk, a Bibliánk, a 16-os cikk 9-es bekezdése, kimondja, hogy egyelő rotáció alapján kell biztosítani a tagállamok. Tehát ez egyenlő feltételeket és egyenlő fellépést feltételez az egyes tagállamok részéről. Köszönöm szépen. Grazie commissario per eh, aver... Eh, Köszönöm szépen biztos jelölt úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönetet mondanék azért is, hogy betartották az időkereteket. Ez a kérdés feledett műfaj valóban nagyon gyors reakciókat igényel, jól lehet egy sor olyan téma van, amely sokkal időigényesebb lenne, de hát léteznek szabályok, ezeket be kell tartanunk, és hát ezt meg is tettük a teljes meghallgatás során. Mint ahogy bizonyára tudják, a feladatom az, hogy bejelentsem, hogy a koordinátorok ülése az értékelésre ma kerül, erre ma kerül sor, mégpedig három és fél öt között a koordinátorokkal értékelni fogjuk a biztos jelöltnek a teljesítményét a mai bizottsági ülésünk előtt. Köszönetet mondanék mindenkinek az együttműködésért, és elnézést, hogyha időnként meg kellett, hogy szakítsam önöket, de így tudtuk csak betartani a három órás időkeretet. Köszönöm szépen, találkozunk majd a mai napon.